Szeretnénk megkezdeni az ülést, és szeretnénk a, az említett célokat hangsúlyozni, és a környezeti státuszt is figyelembe venni az új technológiák felhasználásával. La ricerca per creare különösen már ami a koordinációs igényeket illeti a fenntartható foglalkoztatás szempontjából, megtartva, fenntartva azokat a célokat, amelyeket az Európa 2020-as stratégia megfogalmaz. A kék gazdaság megvalósulásának elősegítése érdekében innovációra van szükség, különösen azon ágazatokban, mint a hajóépítés, akvakultúra, illetve az hajóinfrastruktúra és halászat. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy mennyire lényeges folyamatosan biztosítani a környezet megfelelő állapotát. Van még egy dolog, ami fontos aspektusa ennek a kérdésnek, nevezetesen a tengeri idegenforgalom kérdése illetve a tengerparti idegenforgalom kérdése. Ez is a gazdasági növekedés szempontjából fontos tényező. Illetve az is lényeges szempont, hogy a bizonytalan munkaszerződések mértékét csökkentsük, de ezt is úgy kell tenni, hogy a természeti környezet értékeit megőrizzük, és a turizmusnak új megvalósulási formáit dolgozzuk ki. A turizmus említésekor meg kell említeni a kulturális jellegű turizmust is, amely a meglévő kulturális értékekre épít. A foglalkoztatásra való hatás miatt az a végső soron az összhatás pozitív a társadalmi párbeszéd hangs, fontosságát is hangsúlyozni kell a két gazdaság szempontjából. Minden érdekeltet folyamatos, konstruktív párbeszédbe kell bevonni. Az is lényeges, hogy az érdekeltek a civil társadalom képviseletében részt vegyenek ebben a folyamatban, elsősorban a munkavállalókra gondolok. Ezeknek a feleknek az aktív részvétele nagyon fontos, hiszen ők mind integrált részei ennek a rendszernek. Ez a politikák és a megoldások kidolgozásában nagyon fontos, amelyek valóban működnek, és, lok- és helyi dimenziót adnak ennek a kérdéskörnek, hogy valóban a fenntartható gazdasági növekedés és foglalkoztatás bővülés megvalósuljon. Létfontosságú, hogy az jó elképzelések és a jó gyakorlatok cseréje megtörténjen. Párbeszédet kell biztosítani a vállalkozások és a kutatók között, hogy együttműködjenek, és a megfelelő, fenntartható, jó minőségű megoldásokat kidolgozzák. Köszönöm. Akkor hallgassuk meg az árnyék jelen jelentéstevő Gentile asszonyt. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Óriási érdeklődéssel hallgattam Ajea asszony bevezetőjét. Beszélt a kulturális dimenzióról is, ezzel a megalapításával egyetértek. A tengeri gazdaság nagyon fontos, a jövőben még fontosabb lesz. Lényeges alkalom ez eh, a foglalkoztatás bővítésére, a növekedés és fejlődés serkentésére, és a megfelelő minőségi munkahelyek létrehozására. Viszont nem szabad megfeledkeznünk a kulturális megközelítés fontosságáról sem. Ki kell állnunk a környezeti fenntarthatóság elve mellett. Én ezt a megközelítést nagyon fontosnak tartom, de nem tudom, hogy mindenki elfogadja-e. Hangsúlyozni kell azt az elképzelést is, hogy eszmecserét kell indítani a kutatásfejlesztés és a gazdaság képviselői között. Figyelembe véve a partmenti települések helyi kultúráját, új megközelítésben kell vizsgálni a kultúrát, a turizmust, hiszen meg kell, figyelembe kell vennünk a közvetlen hátország szempontjait is. Új foglalkoztatási formák, új szakmák fognak születni ennek nyomán, új tartalmak és új készségek válnak relevánsá. Véleményem szerint a szakbizottságunknak fontos feladata, hogy egy fontos szerepet felvállaljon. A tenger gazdasága a társadalmi befogadáshoz is kapcsolódik, illetve a nemek közötti foglalkoztatási egyenlőség gondolatához. Ráadásul lehetőséget ad arra, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok helyzetét segítsük. Gondolok most a bevándorlókra, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre. Őnekik is lehetőséget kell adni, hogy készségeket szerezzenek és képzésben vegyenek részt. Ez új lehetőség lesz arra az ő számukra, hogy a munkaerőpiacra belépjenek. Nagyon fontosnak tartom, hogy horizontális, mindenre kiterjedő stratégiát alkossunk ebben az eszmecserében. Ilyen értelemben szeretnénk folytatni az ezzel kapcsolatos gondolkodást, anélkül, hogy a célt szem elől tévesztenénk. Gondolom, hogy ezzel a gondolkodásmóddal mindenki egyetért. Más szóval, a bio ökológiai fenntarthatóság összefüggésében sok tennivalónk van. És figyelembe kell vennünk azt is, ami nemrégiben történt a földközi tengeren. Reméljük, hogy a tenger előtérbe kerül a gazdaságpolitikában, a gazdasági növekedés és társadalmi növekedés érdekében vagyis hogy a földközi tenger ne legyen a bevándorlók sírja, mint ahogyan az eddig történt. Láthatjuk, hogy mi minden történt az elmúlt néhány órában. Új lehetőségeket látunk a békepolitika folytatására. Arról sem szabad megfeledkeznünk, amit korábban hallottunk a tengeri közlekedéssel, halászattal kapcsolatban, valamint a turizmus kapcsán. Illetve kiegyensúlyozhatjuk Észak- és Dél-Európa érdekeit. Köszönöm, Jense asszony. A következő árnyék tevő Ulla Törmös. Köszönöm, hogy korábban átvette a bizottság elnöklését, levezető elnöklését, most a dégárnyék jelentéstevőként beszél. Very brief. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek hiszen úgy gondolom, hogy az előadó kiváló véleményt írt erről a témáról. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy javítani kell a kék gazdaságon belül a megfelelő készségeket, szakismereteket. Nagyon fontos az, hogy az érintettek hozzáférjenek a megfelelő képességekhez. Igazából ez az előfeltétele a kék gazdaságnak. Egyetértek azzal is, hogy a fenntartható kiaknázásról szól a jelentés, tehát hogy a tengervidék is fenntartható kiaknázás célja legyen, ugyanúgy, mint a tengeri közlekedés. Végezetül pedig szeretném megköszönni az előadónak, hogy a szociális párbeszéd fontosságát is kiemelte a kék gazdaságon belül is, hiszen ennek nagyon nagy fontossága van. De néhány elemet azért kiemelnék. hiszen eh, lényeges, hogy eh, kiemeljük a hajózás szempontját, amennyiben a kék gazdaságról beszélünk. Mindenképpen figyelnünk kell az üzleti környezet alakulására a hajózási szegmensen belül is, ugyanúgy, mint a szegmens teljesítményére. Másodszorban pedig eh, szerintem figyelnünk kell itt az óriási megújuló energiapotenciálokra, tehát úgy, mint a tenger melléki szél, és így tovább. Tehát óriási lehetőségünk van a növekedésre, a munkahelyteremtésre, a energia és ásványkincs függetlenségre. Tehát Európának azért van néhány tapasztalata ezen a területen. Néhány dolgot azonban kiemelnék. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a munkáját, és várom a további együttműködést ezen a területen. Köszönöm szépen! Most eh, Bach úrnak adom át a szót, a néppárti árnyékelőadónak. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani én is. Lova Agvia asszonynak a véleménytervezetért. Nagyon jó dokumentumról van szó, ami lehetővé teszi, hogy egy nagyon jó véleményt készítsünk a kék gazdaságnak nagyon nagy jelentősége van az Európai Unió számára. Nem csak az itt foglalkoztatottak magas száma miatt, akiket közvetlen vagy közvetetten a tenger foglalkoztat, de a bizottság is elismeri, hogy a kék gazdaságnak 5,4 milliós potenciálja van munkahelyek számát tekintve és újabb munkahelyek is keletkezhetnek évről évre. Az Európai Unió fontos szerepet játszhat a kék gazdaság kifejlesztésében, és abban, hogy fenntartható legyen ez a gazdaság. Nagyon fontos a regionális és a helyi szinten történő együttműködés, figyelembe kell venni e során a különleges adottságokat is. Ahogy Laura Agvia kolléga mondta, mindenképpen eh, meg kell őrizni a természeti adottságokat, a környezetet. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a környezetvédelmi szempontokat annak érdekében, hogy fenntartható kék gazdaság keletkezzen. Azonban más szempontok is vannak, amelyeket továbbra is figyelembe kell venni. Mindenképpen szükséges a tengerfenék állapotának mélyebb ismerete, nagyon fontos emellett az is, hogy az ismereteket megfelelő módon elterjesszük. Az Európai Bizottság, a tagállamok és a vállalatok között el kell mélyíteni az együttműködést, hiszen eh, így eh, jobb lehetőségünk van. Ezen kívül eh, jobban kell ismernünk itt a hozzáférhető forrásokat is, és az Európai Uniós döntéseket mindenképpen tudományos alapokra kell tenni. Nagyon lényeges az is, hogy realisztikusabb ismereteink vannak, hiszen ezek növelik majd a befektetők bizalmát, és így a befektetéseket is. Azonban még néhány pontról szólnék. A kék gazdaság nagyon sok lehetőséget rejt magában. A halászat, az akvakultúra, biotechnológia, óceán, energia. A lehető legtöbbet kell ebből kihozni, és pedig úgy, hogy magasan képzett munkaerőre van szükség. Tehát végezetül pedig pozitív eredményeket érhetünk el, és vonzóvá tehetjük ezt a területet, ami azt jelenti, hogy a fiatalokat is ide vonzhatjuk erre a területre. Végezetül pedig a turizmusról szólnék. A partmenti és a tengeri turizmusról. Mind a két turizmusnak nagyon nagy jelentősége van, ahogy ezt Laura Agria is említette. Nagyon fontos, hogy a tengeri tevékenységeket egyre jobban összekössük a turizmussal. Nagyon sok vállalat, főleg KKV-k teremthetnek itt munkahelyet és növekedést. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy a bizottság részéről a DG Máre, a tengerhatósági főigazgatóságtól is van itt öné a szó. Elnézést kérek, eh, eh, Fries úr nem tudott idejönni. Én a DG Innovation-től vagyok, az Innovációs Főigazgatóság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak, ezért a kiváló munkáért, és ö, eh, tudom, hogy ö, nagyon fontos itt az emberi tényező, és pedig az, hogy megfelelő szakképzés, szakismeretekkel rendelkezzenek a kék gazdaságban dolgozók. Hiszen szükséges ez a munkahelyteremtéshez. Köszönöm szépen. Most az utolsó szó jogán az előadó kap szót. Um, um, i contributi Köszönöm szépen, köszönöm eh, a hozzászólásokat is. Nagyon fontosak voltak, nagyon fontos az, hogy támogatást kapok a kollégáktól is. Főleg akkor, hogyha arra gondolok, hogy elmélyíthetjük az együttműködés, és eh, itt bizonyos eh, aspektusokat jobban ki kell hangsúlyozni, amennyiben a kék gazdaságról beszélünk ebbe beletartozik a turizmus. 28 tagállam van az Európai Unióban, és a kék gazdaság mindegyiket közvetlenül érinti, bár mindenkinek más és más a kiinduló helyzete. És ennek, és ennek természetesen szükség, szükségünk van az, hogy közös kiinduló pontunk legyen. Szeretnék Gentile asszonynak is köszönetet mondani, ugyanabból az országból vagyunk, olaszok vagyunk mind a ketten, és nagyon nagyra tartom hozzászólását. Természetesen az összes véleményt figyelembe vesszük, és nagyon fontos hozzájárulást kaptunk mindenkitől. Új energiákkal töltődünk fel, aminek pozitív hozzájárulása lehet egyértelmű lehetőségek merülnek fel, hogy hasznos átfedéseket alakítsunk ki, és közös nézőpont alapján tudjunk tovább lépni. Mink, minél inkább fel tudunk sorakozni egy közös jövőkép mellett, annál többet tudunk tenni, egy közös elképzelés alapján, amivel hozzá tudunk járulni az erőfeszítések sikeréhez. Köszönöm szépen az április 22-i déli határidő a módosítók benyújtásának határideje és május 28-án szavazunk. Nézzük a 11. napi rendi pontot. Ez egy jelentés tervezettel kapcsolatos első eszmecsere a téma a foglalkoztatás iránymutatásokra vonatkozó tanácsi iránymutatás. Most megint Ágé asszonynak adom meg a szót. Abbiamo fatto l'amplane stasera. <laughs> Grazie di nuovo. Köszönöm szépen. Hát megint ma aztán kijut nekem. Tehát először is köszönöm valamennyi árnyék jelentéstevőnek a hozzájárulásukat, akik segítettek ebben a munkában. Találkoztam az árnyékjelentéstevőkkel, és minden egyes alkalommal, minden egyes találkozón mindig az volt a fő elképzelésem, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, hogy egységesen lássuk az útmutatást, amit a tanácsnak kell adnia a tagállamoknak. Miért? Hát egyszerűen azért, mert foglalkoztam ezzel a dokumentummal. Elővettem a 2010-eset, és felvetődött bennem a kérdés, hogy milyen is a struktúrája a 2010-es dokumentumnak, és milyen hatása van annak. Végül is korlátozott vagy csökkentett hatású. 2010-ben egyébként pontosan meghatároztuk, hogy mik az elérendő célok. Most viszont nincsenek ilyen célok. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amin el kellene gondolkodnunk. Ezért gondoltam úgy, hogy ezeket a ö, célokat ismételten elő kell venni. Voltak, akik azt mondták, hogy hát a 2020-as, 2020 stratégiát is felül kell vizsgálni. De ne feledjük el, hogy történt egy konzultáció az állampolgárokkal, és az állampolgárok maguk adtak útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi legyen ennek a stratégiának a célja és számos ilyen célt nem sikerült elérni. Ez rendben van, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket meg kellene kérdőjelezni. Ez nem jelenti azt, hogy hozzá kell, eh, hogy el kell fogadnunk, hogy nem sikerült elérni ezen célokat. És ez éppen azt jelenti, hogy akkor többet és jobban kell tennünk. Ezért hangsúlyoztam ismételten ezeket az elérendő célokat foglalkoztam a foglalkoztatás eh, eh, kérdésével, illetve a nem foglalkoztatással, elnézést kérek, hogy ezt így fogalmazom meg, ez valójában a munkanélküliséget jelenti. Az elérendő célok egyes országokban eh, mindössze annyi, hogy kicsit menjen már lejjebb a munkanélküliségi ráta. Ugyanez vonatkozik a szegénységre is. Vannak országok, amelyek kevésbé veszélyeztetettek szegénység vonatkozásában, ugyanakkor más országokban pedig már nem szegénység veszélye van, hanem az abszolút szegénység kérdése vetődik fel, és erről kell beszélni. Ezen elemeket szerettem volna ismételten elővenni. Ez nem jelenti azt, hogy mindez egy kudarc lett volna, ez egy kiinduló pont, egy ugródeszka, Francesca egy új megközelítéshez. Az összes alapvető kérdés között az egyik legjelentősebb az adózás, a különböző adók kérdése úgy gondolom, hogy a, az adózást azt elsősorban nem a bérekre kellene, a foglalkoztatásra kellene terhelni, hanem más irányba. Lehet, hogy az árnyéklentéstevőknek kellene egy kicsit megmondani, hogy hogyan lehetne kevésbé kártékonyan adózni vagy adóztatni és ebben e vonatkozásban kellene útmutatást adni a tagállamoknak. El kellene ö, magyarázni, hogy honnan lehetne adóbevételre szár, ö, szert tenni, anélkül, hogy a béreket adóztatnánk túl. Aztán ott vannak a kis vállalatok, a zöld gazdaság kérdése, nő-férfi egyenlőség ügye. Ami egy kicsit elszomorító, az éppen az, hogy az útmutatásban, a 2010-es iránymutatásban voltak ágazatok, amelyek megemlítésre kerültek, egyes szociális csoportok is megemlítésre kerültek, ez most nem így van. Most egy kicsit, az egész egy kicsit felhigult. Egy kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy jó, hát nem sikerült legutóbb, úgyhogy akkor most ne erőlkedjünk, és ne higgyük azt, hogy lehetne ezt jobban is csinálni tehát hagyjuk, félretesszük a férfinő egyenlőség kérdését, a legsérülékenyebb személyek ügyét, és így tovább. Figyelembe kell venni a tagállamok képességeivel, ez nyilvánvaló, de mi itt az állampolgárokat képviseljük. Mi azért vagyunk itt, hogy olyan szociális támogató intézkedéseket hozzunk, és meg kell ezeket őrizni. Az előbb nem mondtam, és elnézést kérek, de fontosnak tartom ezt. Rájöttünk arra, hogy a módosító indítványaim különböző nyelvi fordításaiban nem igazán sikerült azt a gondolatot tükrözni, amit én szerettem volna közölni. Egyébként a titkárság ennek a kiavítását vállalta. Tehát felhívnám a figyelmet erre a kérdésre, a szövegekben, a különböző nyelvi változatokban lesznek majd javítások. Lehet, hogy ennek a ezen módosításoknak következtében nem fogják már azt mondani, hogy nem, hanem azt önök is úgy fogják gondolni, hogy a legutóbbi változat a megfelelő és a jó. A lényeg. A lényeg számomra az, ami most következik. A foglalkoztatási bizottság azért van, hogy tükrözze az állampolgárok várakozásait. Ez a kiinduló pontunk. Tehát mindegy, hogy ki a szerző, de bizottságként egy dokumentumot, egy ajánlást kell produkálnunk, amit nem kerül vertikális ügyintézés alá és ez a legfontosabb a mi szempontunkból, mert még egyszer ismétlem, ebben a dokumentumban hiányzik a ö, látásmód. Valamennyien a munkavilágából érkeztünk, azért vagyunk itt, hogy az állampolgárok érdekeit védjük, hát akkor ezt tegyük is meg. Köszönöm szépen, Bach úr következik, árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen a munkát az előadó részéről, és köszönöm, hogy azonnal felvette a kapcsolatot az árnyék előadókkal. Nagyjából elégedett vagyok a bizottság javaslatával, hiszen ez a javaslat az összes lényeges pontot érinti. Tehát a minimálbért, a képzést, képesítést, a nemek közötti egyenlőséget. A szegénység elleni fellépés, és így tovább. Üdvözlöm ezt a megközelítést is, hiszen eh, szerintem nagyon lényeges az, hogy a munka irányából máshova helyezzük át az adózás terhét. De nem mindegy, hogy eh, hova helyezzük át az adózás terhét, hiszen többfajta elképzelés van. Tehát például, hogy inkább a tőkét, inkább a fogyasztás, vagy a környezet, tehát érő megterheléseket adóztassuk meg. Hát itt többféle elképzelés létezik minden optimizmus ellenére úgy gondolom, hogy parlamentként azért néhány területet közelebbről is meg kellene vizsgálnunk, tehát például ide tartozik a hosszú távú munkanélküliség, a tartós munkanélküliség. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időben az ifjúsági munkanélküliségről, természetesen ez egy fontos téma, de nagyon lényeges a hosszú távú munkanélküliség is. És nagyon lényeges a bürokrácia leépítése, ami nagyon lényeges a KKV-k számára, a mobilitást is kiemelném, és az OIRES hálózatot. Az OIRES hálózat egy nagyon jó hálózat. Nagyon fontos a munkaerőpiachoz való hozzáférés, itt viszont a tagállam feladata az, hogy ezt javítsák. Hogy az oktatási rendszerüket sokkal inkább a munkaerőpiac szükségletei szerint alakítsák. Tehát ez vonatkozik a zöld munkahelyekre, vonatkozik az új technológiákra, vonatkozik a digitalizációra. Az új prioritásokat üdvözlöm, a bizottság új prioritásait, azonban eh, az előadó utalt a 2020-as stratégiára, és ezeknek a céljait sem szabad eh, elhanyagolni. Még nagyon messze vagyunk a célok elérésétől, tehát főleg, ami a szegénység elleni fellépést illeti. Ezt a stratégiát nem szabad szemről téveszteni, ellenkezőleg. Úgy vélem, hogy az új bizottság három oszlopa, a strukturális reformok, a befektetések és a felelősségteljes költségvetési politika, tehát ez a három fő pillér szükséges ahhoz, hogy elérjük a 2020-as stratégia céljait. Számomra fontos az, és a dossziéban pedig konstruktív együttműködés tapasztalható, tehát a konstruktív együttműködés nagyon fontos a hatékony együttműködés miatt is. A tanács, tehát a parlament pozícióját minél hamarabb el kell juttatni a tanácshoz, különben fennáll annak a veszélye, hogy a tanács egyáltalán nem veszi figyelembe a mi pozíciónkat, hogyha nem reagálunk megfelelő időben. Ezen okból kifolyólag úgy gondolom, hogy az előadó is ugyanazon a véleményen van, mint mi, tehát nem egy kívánságlistát kell felállítani, hanem konkrét, precíz javaslatokat kell tenni. Köszönöm. Köszönöm. Maur, Maria Jaura Rodriguez. Many thanks, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretném eh, nagyra értékelésemet eh, kifejezni a jelentéstevő munkájával kapcsolatosan a környezetvédelmi iránymutatásoknak nagyon fontos, hogy a jelenlegi legfontosabb problémákat tükrözzék. A hosszú távú munkanélküliséggel kell foglalkozni, ezért fontos a munkaerőpiaci újraképzés, hogy új munkahelyeket tudjanak betölteni a munkanélküliek, illetve meg kell említeni a szegénység terjedését és a minimál bevétel rendszer, minimál jövedelemrendszer támogatását. A frakcióm bizonyos pontosításokkal, javításokkal élne, többek között a, az alábbiakkal. A foglalkoztatási irányelvek, iránymutatások és az Európa 2020 stratégia között világos kapcsolatokat kell létrehozni. Ezt már a jelentéstevő és az EPP részéről felszólaló is említette. Az iránymutatásoknak az a feladata, hogy javítsák az Európa 2020 stratégia végrehajtását. Ez a stratégia olyas valami, amit nem sokára frissíteni fognak, ez az első lépés, az iránymutatások az első lépést jelenték ebben az aktualizálásban. Ennek okán amellett vagyunk, hogy a foglalkoztatási iránymutatásokra kifejezetten hivatkozzunk, illetve azokban hivatkozzunk a 2020-as célokra, legyen az a foglalkoztatási ráta, a szegénységi ráta és oktatási célkitűzések. Ezen túlmenően azt is szeretnénk javasolni, hogy az ifjúsági munkanélkülséggel kapcsolatos külön célkitűzést fűzzünk hozzá, hiszen ez egyre sürgetőbb probléma Európában. Másodszor szembe kell néznünk azzal a kockázattal, hogy a munkaügyi és szociális normák egyre inkább lejjebb szorítódnak. Megvan ennek a kockázata, de ezt nem fogadhatjuk el. Ezért különböző pontosításokat, finom hangolásokat szeretnénk javasolni két iránymutatásban, hogy ne legyen meg ez a nyomás, hogy ne aknázzák alá a foglalkoztatási és szociális normákat. A harmadik gondolatom a nyugdíjakhoz kapcsolódik. Számunkra világos, hogyha biztosítani szeretnénk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, akkor az első feladatunk az, hogy a foglalkoztatási mértéket bővítsük. Ez a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának a legfontosabb biztosítéka. Valamilyen kapcsolatot kell létrehozni az életkor és a nyugdíj között. Itt már történt előrelépés számunkra, ami igazából lényeges az, hogy a szociális járulékokat mennyi ideig fizeti valaki egy adott életciklus alatt. Ez a releváns tényező, és ez az a finom hangulás, amit el tudnánk fogadni a nyugdíjrendszerben, de itt is egy kulcsfontosságú kérdés merül fel, nevezetesen, hogyan tudjuk biztosítani, hogy fenntartható legyen hosszú távon a nyugdíjrendszerünk. Az iránymutatásoknak e tekintetben világosan kell fogalmazniuk. Köszönöm. Köszönöm Krasnodebski úr az ECR részéről. Pani Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, hogy lehetőséget adott, hogy megvitassuk ezt a fontos témát. Nagyon fontos volt számunkra, még akkor is, hogyha különböző országokból érkezünk, és különféle politikai opcióink vannak. Ennek ellenére hasonló nézeteink vannak a gazdaságról, illetve a gazdasági és szociális helyzetről, egész Európát tekintve. Úgy vélem, hogy már elmúltak azok az idők, amikor csak is monetáris és fiskális szempontok alapján vizsgáltuk a gazdaságot, szociális helyzetet, és nem vettük figyelembe a szociális kirekesztést például. A leglényegesebb döntés pedig a tagállamok szintjén történt. meg vagyok győződve róla, hogy találunk majd közös megoldásokat, és ezek nagyon közel állnak a jelentéstevő álláspontjához, hiszen kihangsúlyozta, hogy a KKV-ket különösen figyelembe kell venni. Ez pedig egy olyan dolog, ami nagymértékben érinti a tagállamok munkára vonatkozó adórendszerét hiszen eh, néhány országban eh, az, a, a munka megadóztatása nagyon rossz. Tehát a munkaerő piacot erősen eh, nyomják az adórendszer nehézségei. És mindenképpen megoldásokat kell javasolnunk, és az itt hallott megoldások pedig jók. Ez erre a dokumentumra vonatkozik, azonban más dokumentumokra is természetesen, és a prezentáció alapján minnyáján emlékeznünk kell arra, hogy Európa mennyire különböző gazdaságilag, szociálisan. A helyzet országról országra változik. A helyzet azért is más és más, mert a tagállamok gazdaságai is nagyon szorosan összefonódnak a gazdaság és szociális tevékenység összefonódása, hálózatba helyezése is ettől függ, hiszen a munkaerőpiaci helyzet más és más, az életszínvonal más és más, tehát ne felejtsük el ezeket a tényezőket. Azokat, amelyek különbözőek. Elég gyakran tanúi lehetünk a szociális dömpingnek. De szerintem a szociális dömping nem igazán tükrövízi vissza a számos ország helyzetét. Általánosságban szólva azért nagyon sok mindenről lehet elbeszélgetnünk, és biztos vagyok benne, hogy a végén mégiscsak kompromisszumot találunk, ami nagyon fontos. Köszönöm. Thank you, Madam Weber from Alde Group. Köszönöm szépen, Vében asszony, az ALDE ö, frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, hogy elmondta véleményét, hogy hogyan kell ezt a nagyon fontos kérdést ö, kezelni, és köszönöm a nyitottságát, illetve a szárnyék jelentéstevők hozzájárulását. Végül is a jelentés tükrözi az egész parlamentnek az véleményét konzultatív szerepünk van e, ilyen értelemben, és a korábbi tapasztalatokra építve engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy nem vagyok túlzottan optimista a tekintetben, hogy mennyire tudjuk most befolyásolni a tanácsi döntéseket. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezzel a jelentéssel, illetve ezzel a jelentésen keresztül, valamint a foglalkoztatási útmutatással üzenetet küldjünk, hogy mi a véleménye a parlamentnek. Az ö, üzenetet később is figyelembe lehet majd venni. Természetesen magától értetődő, hogy egyértelmű összefüggés van a 2020-as stratégia és a foglalkoztatási útmutatás között, és ez az, amire koncentrálni szeretnénk a stratégia felülvizsgálatakor. Nagyon sokakkal együtt ér, egyetértünk, amit elmondtak a jelentéstevők, támogatni fogjuk őket. A kis mikrovállalatok, közepes vállalatok támogatása, mindenképpen nagyon jó, na, támogatjuk a családi vállalkozás ötletét, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos foglalkozni azzal a kérdéssel is, hogy mi legyen azokkal, akik már nagyon hosszú ideje munkanélküliek. És ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk néhány egyéb aspektust is, amelyek fontosnak tűnhetnek világos a jelentésből, hogy a bizottságnak eh, elég gyakran kellene előállnia ilyen eh, jelentésekkel, hogy pontos képet adjon arról, hogy hogyan is áll a eh, gazdaság és a munkaerőpiac a magasan képzett munkahelyek képezik a tendenciát. Ezért fontos az embereknek a képzése, átképzése, hogy meg tudjanak felelni az igényeknek. Ugyanakkor az alul alacsonyan képzettséget igénylő munka is meg fog maradni Európában, és nem szabad lenézni azokat az embereket, akik elvállalnak ilyen munkákat. Az egyik speciális aspektus, amit szeretnék külön kiemelni, az az, hogy az Európai Uniós foglalkoztatási közös piac, mert az unión belül a mobilitás valóság. Amikor a gazdaság igényeit értékeljük, akkor szerintem az országhatárok határok nem ö, olyan úgy működnek, mint hogy ezek működtek régen. Inkább azt kellene megnézni, hogy milyen igényei vannak az európai gazdaságnak, és az embereket arra kellene felkészíteni, hogy munkát tudjanak vállalni, nem csak a saját hazájukban, hanem Európa más részein is. Ezért javasoljuk, hogy amikor a bizottság ajánlásokat ad ki a tagállamok számára, akkor figyelembe kellene, hogy vegyék azt is, hogy mi a helyzet a szomszédos országokban és azon országokban, amelyeket nagyon jól ismerünk, és nagyon jól tudjuk, hogy nagyon erős a ö, munkavállalói migráció. Tehát folyamatosan alkalmazkodnunk kell ahhoz, amit a piac és a gazdaság igényel és ami pedig a szociális támogatást illeti, szerintem Egyetelműen vannak olyan ö, sérülékeny csoportok, amelyekkel számolni kell, és külön figyelmet kell fordítani mindenek előtt a gyerekekre, akiket a szegénység veszélyeztet, akik olyan családból származnak, ahol a szülők hosszú ö, ideje vagy tartósan munkanélküliek. Mert ezek a gyerekek a családi hagyományokat fogják követni, azaz ők is munkanélküliek lesznek, és komoly problémáik lesznek de szerintem ezt valamennyien nagyon jól ismerjük és tudjuk, úgyhogy ez a jelentés jó. Elnök, köszönöm szépen, GUE képviseletében majd Lambert asszony zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a mi árnyék jelentés nevünket az Zdanovát helyettesítem. Mi üdvözöljük a jelentést alapvetően. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó irányba mutat, és mindenképpen értékeljük a hangsúlyokat, hogy kiemelésre került a szegénység, és hogy az aszimetriákra is rámutatott Ugyanakkor nincsen ebben ezen útmutatással kapcsolatban együttdöntési lehetőségünk, csak konzultálni tudunk. Ez mindig egy olyan dolog volt, amit kértünk, hogy ezt gyorsan meg kell csinálni, és azt reméljük, hogy majd egyszer egy kicsit korai szakaszban is fognak velünk konzultálni. Általánosságban elégedettek vagyunk a jelentéssel, Számos nehézséggel foglalkozik, amik a bizottsági javaslatban vannak benne, és túlzottan, puhán vannak megfogalmazva, és nem foglalkoznak sürgető problémákkal. Néhány módosító indítványt is benyújtunk azért, hogy egyes kérdésekkel foglalkozzunk, például a saját hazámban is nagyon sok az új munkahely, ugyanakkor egyre többen vannak olyanok, akik ö, tulajdonképpen ö, dolgoznak ugyan, de mégis mintha munkanélküliek lennének, mert nem kapnak annyi bért, hogy abból meg is tudjanak élni. Tehát, és fontosak a célzott beruházások abból a szempontból, hogy segítsük a munkahelyteremtést. És sokan foglalkoztak a társadalombiztosítás kérdésével, és mindenképpen meg kell vizsgálnunk és támogatnunk kell a szociális védelmet. A biztosítás az egyik kulcselem, ami segítheti az átmenetet, hogyha munkahelyet változtat valaki, vagy elveszti a munkáját, vagy alkalmi munkát vállal, akkor a társadalombiztosítás támogassa, és fontos a munkaerőpiaci politikában a mentesség. Vannak, akik nem tudják kiélni a tehetségüket, nem tudják használni a képzettségüket, mert diszkrimináció van a munkaerőpiacon. Ez is fontos. Elnök, köszönöm szépen. Valaki kíván-e szólni? vagy van-e valakinek észrevétele. Nincsen. Akkor a bizottság következik. Itt van a bizottság, a foglalkoztatási Én Csak köszönetet szeretnék mondani az árny- a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek ez a fontos kérdéssel kapcsolatban, és az elhangzottakat feljegyezzük. Elnök, köszönöm szépen, és a Gilliára asszonynak az utolsó szó. Köszönöm szépen köszönöm az összes hozzászólást. Köszönöm mindazt, amit elmondtak már korábban is, akkor, amikor találkoztunk és tárgyaltunk, és köszönöm azokat a véleményeket is, amiket módosító indítvány formájában terjesztenek elő. Ezeket igyekszem a lehető legjobban figyelembe venni, én méghozzá horizontális módon nagyon fontosnak tartom a tartós munkanélküliség kérdését. Mi a, az elnökségnek a célja, az aktuális elnökség célja? Éppen az, hogy véget vessünk a tartós munkanélküliségnek hát akkor használjuk ki ezt a nyilatkozatot, és vegyük figyelembe a javaslatainkban is. az elkövetkezendő ülésünkön az árnyék jelentéstevőkkel lesz alkalmunk, hogy közelítsük álláspontjainkat, és egy olyan dokumentumot állítsunk elő, ami a mi üzenetünk lesz, de és mindazt fogja képviselni, amit itt képviselünk. Módosítóknak a határideje április 22-e, és május 28-án lesz a szavazás, majd pedig ö, június 6-án a ö, 12-es pontrahoz érkezünk, érkeztünk. Első véleménycsere a jelentés a tevékeny a tevékeny időskor és a generáció közötti szolidaritásáról készült anyagról. Megadom a szót Kukán úrnak. Nincs itt. És senki sem helyettesíti. Akkor az árnyék jelentéstevőnek adom meg, az SND-től Minkevics és Sutte asszonyi a szó. Ácsiponya hát, Pirmininke. Ne. Köszönöm. Elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet mondanak, mondanék az előadónak, ezért a munkadokumentumért nagyon jó alapot képez a további vitánk érdekében. És néhány eh, szempontot világítanék meg. Az a véleményem, hogy ebben a jelentésben eh, nem csak az európai évről kell beszélnünk, tehát, hogy milyen adminisztrációs, technikai kérdésekre kell választ adnunk. Mindenek előtt arról kell beszélnünk, hogy folytatni kell a politikát, és hogy ezt a politikát tovább is kell fejlesztenünk. És hogy mely döntéseket kell meghoznunk ennek érdekében. Üdvözlendő, hogy az idén az idősekkel való szolidaritás évét jónak találták az érintettek, főleg ott, ahol eh, kevesebb finanszírozás jutott, úgy, mint 2010-2012 alatt. Ez az európai év, tehát nagyon eh, sikeresnek mondható, és eh, mindenképpen szerintem ugródeszkaként is használhatjuk, annak érdekében, hogy növeljük a szolidaritást, az aktivitást. Nagyon fontos a demográfiai helyzet ismeretében is, és a jövő perspektíváit tekintve megalapíthatjuk, hogy az idősödő Európa tény. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy lehetőleg minél több embernek, minél több vállalatnak lehetővé tegyük azt, hogy részt vállalhassanak a szolidaritási programban. Tehát nem fontos az, hogy ez mindennapi gyakorlat legyen a politikusaink számára. Tehát a jövő számára fektetünk le alapokat. Mit jelent ez konkrétan? Most arról szólnék, hogy az idősek hogyan tudnak a munkaerőpiacon maradni. Az aktív életet folytatni kell. És egyre többet kell arról szólnunk, hogy a munkanélküliséget is figyelembe kell vennünk egy bizonyos kor fölött. Ez azt jelenti, hogy időseket is át kell képezni, az időseknek is alkalmazkodniuk kell az új munkafolyamatokhoz, a munka új világához. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt kell működnünk a munkáltatókkal is. Annak érdekében, hogy a munkáltatóknak is érdeke legyen az, hogy az idősebbekbe fektetnek bele, hogy ők is részesei legyenek jövőnknek. És ebben a jelentésben az is benne van, hogy itt a 2012-es célokat nem sikerült elérni. Arra is szeretnék még utalni, hogy eh, a 2012-es rendezvény mindenek előtt eh, ezeket eh, célozta meg. Azokat célozta meg, akik különben is aktívak voltak. De ez igazából csak egy általános megjegyzés lenne. Az Európai Uniónak különféle projektjei vannak, és a jövőben pedig különféle akciókkal is fel kell hívni a figyelmet erre. Hiszen eh, olyan helyzettel szembesülünk, amelyben bevonjuk partnereinket a tevékenységi körünkbe, de egy kicsit eh, tágabban is ki kell tekintenünk. Természetesen eh, a fenntarthatóságról is szólnunk kell. Tehát itt most nem csak a nyugdíjrendszerről beszélek, nem csak az egészségügyről beszélek. Az előadó a dokumentumában erről is szól. De itt most szeretném kiegészíteni valamivel, hiszen egy olyan helyzettel szembesülünk 2004 óta, amikor az Európai Unió tíz új tagállammal bővült. A hazámban, Litvániában például egy problémával szembesültünk. Ez pedig az volt, hogy nagyon sok fiatal kivándorolt más tagállamokba. Tehát azt érezzük, hogy pénzügyi nyomás nehezedik a társadalomra, a társadalom, társadalmi biztonságra. Hiszen főleg azért, mert nagyon sokan kivándorolnak. Főleg fiatalok. És pedig azok, akik az idősek számára megtermelnék a szociális ellátás alapjait. Tehát az időseknek is feladata lesz, hogy tovább dolgozzanak, hogy saját fenntartásukért tegyenek valamit. Tehát mindenképpen eh, foglalkoznunk kell eh, olyan témákkal, mint betegségmegelőzés, eh, szociális szolgáltatások. Hát, hogy ezt valahogy hozzáférhetőbbé tegyük. Annak érdekében, hogy a mindennapi életünkben az idősebbeknek is lehetővé tegyük az aktívabb részvételt. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon jó együttműködés lesz majd az előadó és az árnyék előadó között. Köszönöm szépen! Yes, uh, thank you very, very... Köszönöm szépen! És most Kukán urat kérném meg, hogy eh, tartsa meg bevezetőit, hiszen ő az előadó. Az első árnyék előadót hallottuk, mivel elég jól állunk idővel, és most az előadója szó. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a mai jelentésemmel kapcsolatos munkadokumentumot az aktív időskorról és a generáció közötti szolidaritásról szól ez. Ez az első ilyen munkám az Emplő a foglalkoztatási szakbizottságban. Ezért különösen fontos számomra, mert önök is látják, ha rám pillantanak, hogy én pont az aktívan öregedő korcsoportba tartozom, és én sikeres, aktív idősödő szeretnék lenni, ezért nagyon fontos a szakbizottságban végzett munkám szempontjából ez a dokumentum. A jelentésem lényegében arról szól, hogy fel mérje a 2012-ben indított projekt eredményeit. Ezt a lehetőséget azonban ki szeretném használni arra, hogy a kitekintésen túl tovább folytassuk eh, az eszmecserét és előre tekintsünk. Ezért elsősorban az ajánlásokkal foglalkozom, és a jövőben előremutató úttal. Miért? Egyszerűen azért, mert eh, Európában eh, egyre tovább élünk, és egyre kevesebb gyerek születik. Ez egy eddig soha nem tapasztalt demográfiai változáshoz vezet, ami kihatással van jóléti rendszerünkre, a közkiadásokra, a gazdasági modelljeinkre és a nemzedékek közötti párbeszédre. Ez már megkezdődött 2000 15 és 35 között pedig fel is fog gyorsulni, gyorsulni hiszen azok, akik a, a második világháború után születtek, egyre inkább nyugdíjba vonulnak majd. 2010-ben, és most is egyszerűsítem a mondandómat, egy nyugdíjasra négy munkavállaló jutott. 2060-ban ez a szám úgy alakul, hogy ketten fognak egy nyugdíjasért dolgozni, lényegesen változik tehát a helyzet. Ezért az aktív idősödés és a generáció közötti szolidaritás nagyon releváns kérdés, és osztatlan figyelmet kell erre fordítanunk. Olyan téma ez, amely a szociálpolitikát is magában foglalja, valamint a foglalkoztatási egészségpolitikát, illetve a technológiai fejlődéssel foglalkozó szakpolitikákat. Nem csak Európa öregszik, nem csak öregszik Európa, hanem a régió között egyre nagyobb a különbség és a tagállamok között. Bizonyos esetekben drámai a különbség a különböző régiók között. A 2012-es európai évet a különböző célokkal szervezték meg. Hogy egyre tudatá, inkább tudatában legyen mindenki az aktív eh, időskor értékeinek, ösztönözzük a vitát, európai kereteket adjunk ennek a vitának, és elősegítsük azokat a tevékenységeket, amelyekkel felléphetünk a kor alapján való diszkrimináció és a sztereotípiák alkalmazása között ellen. Az eredmények. Először is határozottan a tagállamok politikai napirendjére került ez a téma, a legjobb eredményeket pedig a tudatosság fokozással tudtuk elérni európai szinten, illetve nemzeti kezdeményezések és rendezvények alkalmával. Két fontos eredmény volt az úgynevezett aktív időskor index, és az alapelv, amit az aktív időskorral és a nemzedékek közötti szolidaritással kapcsolatosan lefektettünk, és a média lefedettséggel kapcsolatosan is eredményeket sikerült elérni. Az Európai Év 2012-ben megerősítette a szakpolitikai párbeszédet, de nem volt olyan sikeres az új hálózatok kialakításában. A mozgósítás megtörtént ezen témák mentén, de a szociális partnerek bevonása eltérő sikerű volt, és a magánszféra szereplőit nem igazán sikerült bevonni az erőfeszítésekbe. A 2012-es európai év hozzájárult az aktív időskorral kapcsolatos nemzeti napirendeket formálni, illetve az országok közötti információcserét ösztönözte. A témában nagyon sok dokumentum készült, és sok rendezvényt szerveztek, tevékenységet az aktív időskorral kapcsolatosan, és az érintettek is sokat tanulhattak az év megszervezéséből. Vannak arra jelzések, hogy a 2012-es európai év hatásai messze túlmutatnak ezen az éven, és legalább egyeseket sokkal hosszabb ideig fenn lehet majd tartani. Kedves kollégák, eljött az ideje, hogy az idősödő lakosságot ne tehernek, hanem lehetőségnek tekintsük. Ajánlásaimban eh, szeretnék célra törő és pontos lenni a következő négy fő témát érintve. Először is meg kell tartani a lendületet. Az első projektek sikere olyas valami, amit nyomon kell követni, és a legjobb gyakorlatok cseréjére is sort kell keríteni. Ebben a tekintetben az európai év során jó kezdeményezéseket tapasztaltunk, ezeket folytatni kell, tovább kell fejleszteni, és a hálózatok közötti kapcsolatot továbbra is fenn kell tartani. Hangsúlyoznám, hogy a koordinációs háromszög a döntéshozatal között, legyen az nemzeti vagy EU szintű, a civil társadalom és a magánszektor között olyas valami, mit erősíteni kell. Vagyis össze kell fogni a politikusokat, civil szervezetek képviselőit, az idős embereket, illetve az egészségügyi szakmában dolgozókat. Az úgynevezett ezüst gazdaság továbbfejlesztése arra vonatkozik, hogy felendítsünk egy olyan gazdaságot, amely az idősödő társadalom szükségleteit elégíti ki. Itt gazdasági lehetőségek is felmerülnek, az olyan fogyasztási minták változásával kapcsolatosan, amelyek kapcsolatosak az 50-nél idősebb lakosság igényeihez. Elsősorban a kereskedelmi ágazat növekedésével foglalkozunk, az egészségügy és a szociális szolgáltatások, kutatás és fejlesztés témaköreivel harmadszor. Az aktív időskor társadalmi aspektusaival foglalkozunk. Elsősorban az idősebbekre kell összpontosítani, mint akik teljes jogú tagjai a társadalomnak. És a részvételük a mindennapi életben fenntartásra érdemes. Kapcsolatot kell teremteni a nemzedékek között, struktúrált párbeszéd keretében, ezt ösztönözni kell és aktivizálni. Az élethosszígtartó tanulásra is összpontosítani kell, hosszú távon ez hozzájárul ahhoz, hogy az idősebb generációk megőrizhessék foglalkoztatási lehetőségeiket. A kor szerinti diszkrimináció és a sztereotípák ellen is küzdeni kell. Hogyha sikeresen kívánjuk kezelni a demográfiai változásokat, akkor meg kell szüntetni a korral kapcsolatos diszkriminációt. Nem csak a foglalkoztatásról beszélek, vagy a munkaerőpiacról, hanem arról, hogy az idős emberek jogait is védelmezni kell. A, az idősebbek kiszolgáltatottabbak is, és a helyzetükkel gyakran visszaélnek, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani az ő érdekeik védelmére. A 2012-es európai év célkitűzéseiből idézek. Az aktív kor azt jelenti, hogy jó egészségben öregszik meg az ember, és teljes jogú tagja a társadalomnak, kiteljesedik munkájában, független napi életében, és foglalkozik a közösség ügyeivel, mint állampolgár. Ennyi az idézet, és a jelentésben szeretném ezt a gondolatot tükröztetni, vitát indítva arról, hogy mit lehet tenni, hogy a 2012-ben megindult munka folytatódjék. Kedves kollégák, nagy kíváncsisággal várom az észrevételeiket. A jelentés összeállításának még az elején tartunk, most a munkadokumentummal foglalkozunk, és az aktív időskorral és a nemzetek között, nemzedékek közötti szolidaritással foglalkozó intergroup figyelmébe is szeretném ajánlani ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. És valóban igaza van, amikor azt mondja, hogy az emberek akkor aktívak, amikor idősödnek. Hallottam egy nőt, aki 67 éves, és az Egyesült Államok elnöke szeretne lenni. Ő lehet az egyik példa, hogy idősnek lenni a napjainkban más, mint volt 50 évvel ezelőtt, vagy a következő Kraszmodevszki úr másik árnyék jelentéstevő kapja meg a szót. Podzielam Köszönöm. Teljes mértékben osztom a jelentéstevőnek az álláspontját, aki azt mondta, hogy ezek a témák rendkívül fontosak. Volt egy munkacsoportunk a frakción belül, amelyik a demográfiai kérdésekkel foglalkozik, a generációk közötti kapcsolatok és az európai társadalom előrekedése. Mindazonáltal azt kell mondanom nagyon őszintén, hogy amikor nem voltam tagja az Európai Parlamentnek és egyéb intézménynek sem, akkor csak egy aktív állampolgár voltam a saját hazámban, és nem vettem észre igazán a 2012-es év és a többi év közötti különbséget az idősek vonatkozásában, és az, a generációk közötti szolidaritást sem tapasztaltam. Lehet, hogy voltak rendezvények, de nem igazán volt ez látható. Lehet. Egy dolog az biztos az elmúlt években, Mm, megemelték a nyugdíjkorhatárt nagyon sok országban. Nem tudom, hogy ez a jó megoldás. Említette, hogy van egy hölgy, aki az Egyesült Államokban elnök szeretne lenni, de vannak negatív példák is, például a német médiákban hallottam. Egy 65 éves asszony ötösikreket vár. Hát ez ilyen is előfordul azt mondhatom, hogy az Európai Uniónak és a, Európának sokat kell tennie a, a magatartás változása érdekében, hogy másképpen viselkedjünk az idősekkel szemben. Ha összehasonlítjuk például az Egyesült Államokat és az uniós tagállamokat, akkor a kor sokkal magasabb Európában engedjék meg, hogy két dologra hívjam fel a figyelmet, ami nem szerepel a jelentéstervezetben. Az elsőt már említették az legelején, a, az idősek tevékenysége nem szabad, hogy, hogy kötelezettségé váljon, és nem szabad, hogy így akarjuk megoldani bizonyos gazdasági problémákat. Sajnos ez nagyon gyakran azonban mégiscsak előfordul. Gyakran a biológiai kor az egyes országokban attól függően, hogy mennyire fejlett a társadalom, egészen más eredményeket mutat. Vannak országok, ahol az idősek nehezebben jutnak hozzá például az egészségügyi szolgáltatásokhoz, éppen a koruknál fogva. Ez az egyik dolog. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az időseknek a méltósága és a szociális befogadás a részvételen és a család életen keresztül valósul meg, és a tevékenységeik az, hogy ők aktívabbak, az nem jelentheti azt, hogy ugyanakkor a társadalom pedig egyre jobban elidegenedik eh, tőlük, ami nagyon gyakran előfordul következésképpen nagyon sok tevékenység, piac fejlődése és piaci kapcsolatok jönnek létre az emberek között. És nagyon sok minden egyebet is tudnék mondani, nyelvi észrevételeim is vannak. Az aktív korosodás, vagy öregedés, nem tudom, hogy ez hogyan hangzik, de a lengyel nyelvi változatban ez egy nyelvi szörny torszülöttként jelenik meg Egészen más az, hogy valaki aktív idősebb korban, de nem aktív öregedésről, lengyelül aktív öregedés nagyon rosszul hangzik. Akkor lassítsuk le az eljárást, lehet, hogy fiatalabbnak kellene lennünk, szóval nem tudom. Az Unió arról híres, hogy nagyon furcsa nyelvi struktúrákat és megoldásokat hoz létre. Lengyelül az aktív öregedés az nem jó. Remélem, hogy nem fogunk ilyen nagyon aktívan öregedni a jövőben. Weigel úr kapja meg a szót az Aldétól árnyék jelentéstevőként. Úgy gondolom, hogy nincs jobb vagy alkalmasabb személy közöttünk, akit megbízhatnék ezzel a európai idős politikával, de engedjék meg, hogy reagáljak arra, amit Kaszmanovszki úr mondott éppen az imént. Azt kell, hogy mondjam, hogy én is furcsának találtam ezt az aktív öregedés ügyet. Én inkább passzív öregedést szeretnék, azaz, hogy lassabban történjen az öregedés. De hát előbb vagy utóbb valamennyien eljutunk az öregedéshez. Elnök azt, hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meg kell vitatnunk ezt a témát, és szerintem, és sőt bizonyos vagyok abban, hogy a jelentés kitűnő lesz Szeretném mm, megkérni az új bizottsági elnököt, amikor ugye programját ismertette, hogy azt mondta, hogy európai stratégiára van szükségünk, figyelembe véve a demográfiai stratégiákat. Azt hiszem, hogy a kérdést akkor feljegyezték, és a és az interbizottság, az interbizottságnak a munkatársai vagy tagjai meg akarják vitatni ezt a kérdést, és a jövőben napirenden kívánják tartani. Ma azt tapasztaltam, hogy sokkal gyakrabban, mint korábban az előbbi ciklusokban sokat beszélünk az aktív öregedésről és az öregedés problémájáról, kérdéséről, mint olyanról, de szociális-gazdasági dimenzióit vizsgáljuk ennek. A jelentésben az európai aktív öregedés eh, és generáció közötti szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatban egy olyan ö, információt találtam, hogy csak az európai állampolgárok 42%-át érdekli a lakosságnak az idősödő része. De ezek, akik egyáltalán érdeklődnek iránt, azok közül is nagyon sokan olyanok, akik már maguk is ehhez a generációhoz tartoznak. Valószínű, hogy az emberek nem tudják magukat elképzelni öregedőnek, valószínűleg sokkal nagyobb a százalék valójában, mint a 42, de mindegy. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ha megvitatjuk ezt a jelentést és ezt a témát, akkor arra fogunk jutni, hogy az Európai Parlamentnek sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia azért, hogy létrejöjjenek azok az átmeneti intézkedések és politikák, amelyek az idősödő lakosságot szolgálják. Itt vannak olyan ötletek, mint hogy biztosítanunk kell különleges a fiatalabb idősek számára foglalkoztatási megoldásokat olyanoknak, akik válság idején munkanélküliek, ugyanakkor szeretnének tovább dolgozni. Tehát itten kellene különböző promóciós intézkedéseket is hozni a foglalkoztatás területén. Ugyanakkor az egészségvédelmi szabványokat, standardeket is az Európai Parlamentben harmonizálni kellene, és mindenki számára elérhetőek kellene, hogy legyenek ezek. Ugyancsak másik figyelemre méltó kérdés, hogy egy egységes sztenderdeket be lehetne vezetni, és valamilyen felügyeletet gyakorolni a nyugdíjalapok felett. Nagyon sok kormány a nyugdíjalapokat arra használja fel, hogy a deficitet finanszírozza belőle, és erre oda kellene figyelni. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, és sokkal nagyobb figyelmet igényel. És végezetül engedjék meg, hogy néhány szót szóljak arról, hogy az idősek, az öregedő lakosság hogyan segíthet más ugyancsak öregedőknek. Szlovéniában vannak ilyen példáink. Van körülbelül 600 önkéntes, akik körülbelül 150 ezer idősödővel foglalkozik, 60 éves és a fölöttiekkel. Ez is egy lépés a minőségi élet irányába talán ennél többet is kellene tennünk annak érdekében, hogy elismerjük és elfogadjuk az időseknek nyújtandó segítséget, amit idősek nyújtják időseknek, és ezt elő kellene segíteni, azt is, hogy ez a segítségnyújtás fizetett tevékenységként valósulhasson meg, ezáltal lehetővé tennénk, hogy embereknek szakmájukká váljon ez, vagy egy mellékfoglalkozásként gyakorolhassák ezt. Az éve, azon évek, amelyeket a múltban ilyen-olyan évnek minősítettek, a leggyakrabban az interkulturális párbeszéd évét hallottuk, meg a különböző vallási és egyéb kisebbségek éve, de végül is ezek semmit sem hoztak, semmi jelentős eredményre nem jutottunk ezekkel a különböző évekkel. Remélem, hogy ennek az évnek majd le egy kicsit jobb eredménye lesz, és tartós eredményeket hoz, és az európai politikák tervezésére is segíteni fog. Köszönöm, mondja az elnök asszony. A GUE, az EFD és más árnyékjelentésevői nincsenek itt, úgyhogy megnyitom a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom kollégámhoz, amit Krasnodemszki úr mondott. Szeretném elmondani, hogy eh, sokakat ismerek, akik 20 évesek és nagyon öregnek érzik magukat, és ismerek olyanokat, akik 70 60-70 évesek, és nagyon fiatalnak érzik magukat, és nagyon aktívak. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát uh, itt uh, Láthatunk erre konkrét példákat is a tagjaink aktivitásából. Tehát 2012, a 2012-ről szóló jelentés tekintetében, hiszen ez volt a generáció közötti szolidaritás éve. Emlékeznek a kollégák, hogy milyen örömmel fogadtuk el ezt a javaslatot, hogy ezt az évet arra szánjuk, hogy kiépítsük a fiatalabb és idősebb generációk közötti szolidaritást. Ennek az évnek pedig mindenképpen élvezhetjük a gyümölcseit. Nagyon kevés dolog érett meg teljesen. Éppen ezért még nagyon fontos, hogy tudatosítsuk ezt a dolgot a fiatalokban, akik otthon saját nemzeti parlamentjeikben dolgoznak, hiszen nagyon fontos az, hogy megnézzék, hogy mit csinálnak az idősebb rokonaik például. És itt négy javaslatot hallottunk, és főleg azt a pontot, amelyben a figyelmünket a nyomonkövetésre irányította, hogy folytatnunk kell a projekt nyomonkövetését. Az aktív korosodás és a generációk közötti szolidaritás érdekében. Véleményem szerint mindenképpen figyelnünk kell arra, hogy a strukturális alapokat is megfelelően használjuk. Hiszen bizonyos tekintetben nagyon jól használják a strukturális alapokat, hogy kiépítsék a generációk közötti kapcsolatokat. Tehát nagyon fontos lenne ez a jövő generációk számára is, nem csak a mi generációnknak. Úgy gondolom ezen kívül, hogyha megnézzük a szociális beruházást, akkor kiderül, hogy számunkra nagyon lényeges az, hogy ebbe a életszférába fektessünk be, és figyelnünk kell azokra az intézkedésekre, illetve azokra a kezdeményezésekre, amelyeket a válság előtt határoztunk el. Például Hollandiában kaptak a nagyszülők valamennyi hozzájárulást az államtól, hogyha nyugdíjasok voltak és foglalkoztak az unokákkal. Ez az eszköz például segíthet a generációk közötti kapcsolatok kiépítésében. Hiszen, hogyha az állam is elismeri az idősek tevékenységét, akkor az idősek sokkal inkább motiváltak arra, hogy aktívak legyenek. Tehát eh, nagyon sok potenciális lehetőségünk van, hiszen az idősek segíthetnek a fiatalokon, azonban néha nem figyelünk eléggé arra, hogy felkészítsük a fiatal generációt. És hogyha visszavonulnak az idősek, akkor nagyon nehéz őket pótolni. Májpen úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, előzetesen eh, az európai 2012-es év alapján elemezzük a jelentést, és három évvel később, hát én nagyon sajnálom, az előttem szólónak a véleményével értek egyet, hogy egy kicsit itten a lendület elveszett, és a gyümölcsök pedig nem akarnak beérni. Második dolog pedig, hogy attól tartok, hogy és készen állok, hogy győzzenek meg a majdani vitákban. Ha jól értettem, tisztelt jelentéstevő úr, ha, még ha nem is mondjuk ki, hogy gazdasági problémák vannak, és hogy függet, arról van szó, hogy az időseinket szeretnék ismételten munkába állítani. Emlékszem, nem is olyan régen Franciaországban, a 80-as években a 65 éves kor volt a nyugdíjhatár. 80 éves év azért az nem az őskor és ezek az emberek a nyugdíjba vonulás után körülbelül négy év múlva meghaltak. Nagyon sokan még a nyugdíjba vonulásuk évében is meghaltak, ez volt például az én apám esete. És az embereket visszaállítani a munkába egy kicsit furcsának találom és négy kulcspontot dolgozott ki a jelentés készítője, de remélem, hogy rosszul értettem. Először is ugye azt mondja, hogy egy kicsit pedagógiázni kellene, meg kell magyarázni mindenkinek, hogy lehet, hogy szükséges lenne egy kicsit dolgoztatni az időseket. Elég furcsának találom ezt. Második érv, de remélem, hogy rosszul értek valamit, az úgynevezett ezüst gazdaságról, silver economy-ról beszélt. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a világban, az európai világban, amelyik azt állítja, hogy nincs is gazdasági probléma, végül is az idősekkel majd lehet, hogy pénzhez jutunk. Hármas pont, ez még nem elegendő, mert azt ugye, hogy hát miután pénzt kell teremteni, abból viszont mindenkinek részesülnie kellene, Persze a fiatalokat integráljuk, akik éppen belépnek a munkapiacára, és vonjuk be a Silver Economy-ba. Hát itt azt hiszem, hogy a kör bezárult. És a négyes pont, és ez aztán a haba tortán, az, ki, az egyedi gondolkodásban, hogy a jelentést nehogy elutasítsák, egy kis diszkriminációt és kérdést is belevisszük, de a korral kapcsolatos diszkriminációval foglalkozunk. Ne tegyük ki a gazdasági rendszerből az időseket azért, csak azért, mert ők öregek. Hát remélem, hogy az ellenkezéről fognak majd meggyőzni, amikor mindenről vitát folytatok, De én Szeretném önöket az 54 éve tetejéről mondani. Én úgy gondolom, hogy minden életkorban az embernek joga van egy megfelelő életmódhoz és életörömhöz. Ezt a legutóbbi hozzászóló is elmondta. Igen, és mindenkinek kell, hogy legyen ideje arra, amit korábban sosem tudott megtenni. Mindenkinek kell, hogy legyen ideje pihenni, esetleg utazni, esetleg felfedezni azt a világot, amely körülvesz bennünket. Egy másik hozzászóló mondta, hogy esetleg egyesületi életben vegyünk részt, és más személyeket segítsünk, akik ugyanúgy, mint én, jó magam is esetleg idősek, és vagy pedig egyszerűen csak valaki szeretne a családjával foglalkozni, esetleg a saját unokáival. Azt hiszem, hogy eljön egy olyan kor, amikor igenis mindenkinek joga van, hogy abba hagyja a munkát, és ne kelljen hozzájárulni az európai európai vagy nemzeti felvirágozáshoz. Köszönöm. Thank you. Uh, did Mr. Köszönöm szépen, Meretán úr. Szeretne szólni? Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit én leszűrtem ebből a jelentésből, az az, hogy érdekes arra figyelni, vagy koncentrálni, hogy hát hogyan le, lehet aktívan megöregedni. Barbárnak hangzik ez a megfogalmazás, de az egyik érdekes, hogy mit értünk aktív öregedésen. Azt, hogy figyelembe vesszük az várható életkort is a különböző szociális kategóriáknál. Egy munkás és egy felső tisztviselő életkor, várható életkorában hat év különbség különbség van, azért ez is fontos. Tehát, hogyha ez azt jelenti, hogy megadjuk az időseknek is azt a lehetőséget, hogy a saját életüket irányítsák és döntsenek róla, például ez nem csak azt jelenti, hogy dolgozni mehetnek vissza, ez nem azt jelenti, hogy dolgozniuk kelljen 70 vagy 80 éves korukban, mint egyes országokban rá kényszerülnek, hanem hogy az egyesület életben vagy törekedhessenek arra, hogy valamilyen olyan kultúrát, olyan tevékenységeket folytassanak, amit korábban sosem tudtak megtenni, vagy foglalkozhassanak a lakókörnyezetük életével, és mindaz, ami kapcsolatokat teremt, és erről van szó. Ami szerintem fontos, az a generáció közötti szolidaritás fontosságát, kötelezettségét kell hangsúlyozni. Ott vannak a szüleink, nagyszüleink, akik egyre jobban idősödnek, és hála az orvostudománynak öregednek egyre hosszabb ideig. Ez nagyon jó, de azt kell megnéznünk nekünk fiatalabbaknak, hogy hogyan tudjuk őket kísérni az útjukon, méltó módon, ez az orvoslás útjával és annak segítségével ellátási rendszereket is jelent, és az is, hogy méltóság teljesen tudjanak megöregedni. Hogyha ezt jelenti az aktív öregedés, akkor ezt elfogadom, és ez jó. Ha ez azt jelenti, hogy egyre jobban megemeljük a nyugdíjkort hatát és azért kell jó egészségben lenniük, hogy dolgozni tudjanak, akkor azra nemet mondok. És aki akar, az pedig akár ö, tölthessen több időt is a szakmai életében. De hogy az ön példáját vettem, az a 67 éves hölgy, aki elnök, amerikai elnök szeretne lenni, üdvözlöm, mert 67 évben nem érzi magát öregnek, az nagyon jó, de úgy gondolom, hogy ha mondjuk 40 évig egy gépsor mellett dolgozott volna, akkor nem biztos, hogy egyáltalán élne, vagy pedig ilyen szakmai ötletekben tudna még gondolkodni. Köszönöm szépen. A Kukán úrnak megadom a szót az utolsó szó jogán. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is minden kollégának szeretnék köszönetet mondani azért, hogy hozzájárultak ehhez a vitához. Mm, biztos vagyok abban, és örülök annak, hogy nagyon érdekes vitákra kerül majd sor a jelentés elfogadása előtt. Részletekben nem akarok bocsátkozni, de van néhány gondolatom, amit szeretnék megosztani önökkel. Egy kicsit meglepett, hogy sokaknak gondot okoz az aktív időskor, mint terminológia. Különösen a lengyel kollégámra gondolok, a szlovák és a lengyel nyelv közel állnak egymáshoz, kölcsönösen értjük egymást, szlovák nyelven eh, az aktív időskor kifejezés eh, nem különösebben ellentmondásos. Tehát fontos akkor ezek szerint, hogy a lengyel terminológia is pontos legyen, nem szó szerinti fordításban, de a külpolitikában is, ami a legfontosabb működési területed, mert Például a külügyi szolgálat nevét borzalmasan, szinte bűncselekménnyel felmérő súlyú borzalmassággal fordították szlovákra. Én nem tudom ezt elfogadni, úgyhogy fontos, hogy ezt a fogalmat is lengyelre érthetően fordítsák le és vezessék be a köztudatba. Legyetértek Danutával, hogy én is sok mindenkit ismerek, aki 75 évesen nagyon aktív és fiatalos, és nagyon sok öregesen gondolkodó 20 éves fiút, lányt ismerek. Én mindig azt mondom, hogy a születési idő csak néhány szám a papíron, semmit nem határoz meg velünk kapcsolatosan. Ami pedig a 67 éves hölgyet életi, aki indul a az Egyesült Államok elnöki székéért, természetesen ezen a napirenden dolgozott egész életében természetes, hogy most indul. Senki nem gondolja azt, hogy aki gépsor mellett dolgozott az autóiparban, hirtelen nyugdíjas korára elnök akar lenni, vagy legalábbis ennek kisebb a valószínűsége. Ilyen értelemben a 67 év hogy most öregség vagy nem, emlékeznek arra, hogy Ronald Reagan mennyi idős volt, és a szovjet orosz birodalommal szemben megnyerte a hidegháborút, pedig 70 fölött volt. Tehát ne szóljuk le a 67 éves hölgyet, akinek ilyen politikai ambíciói vannak. Lehet, hogy majd jól meglep minket, mindannyiunkat. Danuta felszólalásában valamivel nagyon egyetértettem, Márten úrnak pedig azt mondanám, hogy valóban hasznos vitákra van szükség, és a két francia kollégának azt mondanám, hogy a jelentés nem arról szól, hogy erőltessük és er- kényszerítsük az időseket a munkavállalásra, de ahogy ön is elmondta, vannak olyanok, akik erre készen állnak fizikailag és lelkileg, és én azt szeretném elkerülni, hogy csak a koruk miatt ő ellenük diszkrimináció folyjon, és helyettük fiatalokat vegyenek fel. A lehetőséget meg kell nekik adni, hogyha ezt kívánják, és nem szabad a pálya szélére szorítani őket a kívánságukkal ellentétben. Az életminőség valóban nagyon fontos, és ezt javítani kell az idősebbek számára. A legkisebb dolgot is nagyra értékelik, és ezért úgy gondolom, hogy reálisan kell gondolkodni, és nem óriási filozófiai konstrukciókban, hanem a normál dolgokról, az egyszerű dolgokról kell beszélnünk, amelyek az idősebb emberek életét jobbá teszik. Ha valaki úgy gondolja, hogy a jelentés célja az, hogy dolgoztassuk az időseket, nem. Szeretném én is, hogyha ők élvezhetnék az életet, adjuk meg nekik ezt a lehetőséget, de nem kell abból szabályt csinálni, hogy ha valaki 70 éves, vagy 60, vagy 50 éves, mert az én hazámban ez is trend, hogy aki már 50 éves, elbocsátja a munkaadója, mert azt gondolja, hogy túl öreg. Ezt én nem tartom méltányosnak. Ha valaki dolgozni szeretné, lehetőséget kell nekik adni, hogyha az életét akarja élvezni, vagy kulturális tevékenységekben részt venni, erre is lehetőséget kell neki adni, erre ösztönözni kell Köszönöm tehát még egyszer ezt a vitát, ami nagyon hasznos vita volt véleményem szerint. Sok mindent fogunk még pontosítani, tisztázni, amelyek biztos nem mindenki számára teszik elfogadhatóvá jelentés tartalmát, ez soha nem lehetséges, de legalább a többség gondolkodását tükrözni fogja, mármint a szakbizottság tagjai többségének gondolkodását. Köszönöm. Köszönöm szépen. 28-án, május 28-án fogunk vitát tartani a tervezetről. Június 3-áig lehet benyújtani a módosítókat, ezeket 23-án fogjuk megvizsgálni, és július 15-16-ára tervezzük a plenáris szavazást. Utolsó napi rendi pontunkra térünk. Ez a Eurofund előadása az opt-out-tal kapcsolatosan, amelyet a tagállamok kihasználhatnak a munkaidőre vonatkozó irányelv tekintetében. Most eh, megadom a szót a Eurofund képviselőjének, Hoige Cabrita úrnak, Jorge Cabrita úrnak. It's yours, wherever you are. Ah, okay. Bárhol is ül, de most már látom, hogy itt ő mellettem öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kutatási eredményeinkről beszámolhatok. A közelmúltban folyt ez a kutatás. Nagyon örülök, hogy képviselhetem az európai alapítványt, amelynek célja az élet és munkakörülmények javítása. És arról fogok beszélni, hogy az Európai Munkaidő irányelv alkalmazását nem vállaló tagállamok hogyan járnak el. A prezentációm alapvetően röviden bemutatja a munkaidőirányelv hátterét, a derogációs lehetőségeket, illetve az opt-out lehetőségeket. A kutatásaink része, ez egyébként részben folyamatban vannak, azt vizsgálja, hogy az optautot milyen módon térképezhetjük fel, milyen mértékben használják ki a tagállamok ezt a lehetőséget, milyen viták folynak jelen pillanatban, és záró szómban majd szeretnék remélhetőleg egy kis vitát is elindítani itt a közönség körében. A 2003 per 88-as tanácsi irányelv meghatározza a munkaidő szervezésének követelményeit, az egészség és munkahelyi biztonság összefüggésében. Ez a 89-es irányelv, amely a munkahelyi egészségbiztonság kérdéseivel foglalkozik. A munkaidő irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy bizonyos jogokat minden munkaadónak eh, jutassanak a maximális munkahét, a minimális pihenőidő, illetve a minimális éves fizetett szabadság. Alapvetően ezek azok az alapjogok, amelyeket az irányelv meghatároz. Ezt az irányelvet az Európai Parlament és a tanács a 153-as cikk alapján fogadta el. Azt is hangsúlyoznám, hogy a bíróság már elismeri az irányelv rendelkezéseit azzal, hogy a maximális munkaidő, a fizetett éves szabadság és a minimális pihenőidő közösségi jogban lefektetett jogok kiemelt jelentőséggel, és ezeket minden munkavállalónak biztosítani kell, vagyis ezeket az elemeket jogként ismeri el a bíróság, mint közösségi jogként minden munkavállaló számára. Azután az alapvető jogok kartáját sem szabad szem előtt téveszteni. Ez a méltányos, igazságos munkakörülményeket írja elő, idézem a 31. cikk első bekezdését, minden munkavállalónak joga van olyan munkakörülményekhez, amelyek tiszteletben tartják egészségét, biztonságát, méltóságát, második bekezdés pedig a munkaidőt maximalizálni kell heti és éves szabadsághoz van joga a munkavállalónak. Ezeket az elemeket alapvető jognak jogként fogalmazza meg ez a dokumentum az Európai Unióra nézve. Ha ezeket az elemeket végig gondoljuk, és alaposan megvizsgáljuk az irányelvet, akkor azt látjuk, hogy vannak derogációs lehetőségek, vagyis el lehet térni ezektől az elvektől, amelyeket az irányelv előír. Röviden, a 17-es cikkre szeretném felhívni a figyelmüket. Bizonyos helyzetekben érez elő eltérési lehetőségeket, illetve a 18. cikkre ez a kollektív szerződéseken alapuló eltéréseket taglalja, és a 71-es cikk első bekezdése ez a mai fő témám. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a hatodik cikket nem alkalmazzák. Ez határozza meg a munkahét maximális hosszát, ami azt mondja ki, hogy a 48 órában ha maximalizálnák túl órákkal együtt a munkaidőt. Ha megnézzük most ezt a 22.1-es cikket, ezt a lehetőséget a tagállamok magukra vállalhatják, hogyha megteszik, illetve ettől eltekinthetnek, ha azt biztosítják, hogy a munkavállaló ehhez hozzájárult, illetve kifejezetten vállalja ezt a plusz munkát, és annak nem lennének negatív következményei, ha ezt nem fogadja el. A megállapodásokat nyilván kell tartania a munkaadónak, és ezt kérésre az illetékes hatóság, vagyis a munkahogyi felügyelőség rendelkezésre kell bocsátani. Tudnia kell a munkahogyi felügyelőségnek, hogy eh, hány munka vállalóra vonatkozik ez az opt-out, vagyis hogy nem alkalmazzák rájuk a maximális munkaidőre vonatkozó szabályt. Az első kérdés, amit feltettünk magunknak, van -e ennek korláta? Van-e egy maximális mérték ennek a lehetőségnek, hogy a 48 órán hogy lehet tovább menni, amit a munkaerő irányelv meghatároz. Úgy látjuk, hogy nincsen ilyen határérték, az irányelv nem határoz meg ilyet, amiben megállapodhatnak a munkavállalók és a munkaadók a 48 órán felül, és a referencia időszakot sem határozza meg, hogy ez mennyi ideig tarthat, egy hétig csak, vagy akár két hónapig, vagy egy évig. Erre vonatkozólag nincsen pontos előirányzat, de ha alaposan megnézzük az irányelvet, akkor azt látjuk, hogy van két implicit határidő, az egyik 78 óra per hét, mert a munkaidő irányelv rendelkezései szerint hetente legalább 90 órát kell dolgozni, hogyha ezt levonjuk a 7 óráiból, akkor kijön a 78 óra. Ez eh, tehát az az implicit felső határ, ami létezik. És van egy másik eh, közvetett határ, ez pedig a biztonság és egészség, munkaügyi biztonság egészség szempontjának figyelembevétele. A nemzeti hatóságok, a munkaügyi felügyelőségek, amikor az ilyen helyzetekre vonatkozó dokumentumokat vizsgálják, megtéthatják ezt a megállapodást, hogyha erre okuk van munkaügyi egészséges biztonság szempontjából. Már hallom erről a kérdéseket, hogy milyen elvekről van szó. Az irányelvre hivatkozhatunk, amint említettem korábban, de nem igazán találtunk erre példákat, hogy a gyakorlatban hogyan lehetne ezt alkalmazni. Ezzel kapcsolatosan felhívnám a figyelmüket, hogy manapság nagyon sok tanulmányt folytatott le sok szervezet, köztük az Eurofund is, hogy arról, hogy milyen kapcsolat van a hosszan elnyúló szólórázás, illetve a következmények között, mint a csökkent produktivitás, balesetek, a munka és a magánélet egyensúlyának felborulása, stressz és egészségügyi következmények. Nagyon sok kutatás mutat arra, hogy negatív hatással van a hosszan elnyúló, hosszú munkaidő a munkavállalók egészségére. Most uh, szeretném megköszönni a szakbizottságot, hogy uh, meghívtak, és uh, szeretném megköszönni azt is, hogy megkértek, hogy uh, aktualizáljuk ezt a tanulmányt, hogy tisztázzuk, hogy a tagállamok mennyire élnek ezzel a kimaradási lehetőséggel, a munkavállalók és munkáltatók esetében. Tehát egészen röviden arról szólnék, hogy milyen metodológiát használtunk. Egy standard konzultációt folytattunk a nemzeti összekötő irodáinkkal. Itt a szakértők bevonásával történt, tehát a munkaidő szakértők, és négy kérdést tettünk fel. Először is, hogy eh, ha van opt-out, akkor eh, alkalmazzák, nem alkalmazzák, vannak-e adatok az opt-out alkalmazásáról, illetve az opt-out hozzáférhetőségéről, hogy az opt-out hatásáról készültek-e tanulmányok, illetve az opt-out ról folytattak-e konzultációt, vitát. Alapvetően három nagy csoportba oszthatjuk be az országokat. Az első csoportba tartoznak az országok, ahol az opt-out lehetséges, tehát vagy minden szektorban, minden ágazatban, vagy bizonyos ágazatokban, Bulgária, Ciprus, Észtország, Málta és az Egyesült Királyság. Van egy 11 országos csoport, ahol korlátozottan élnek az optaltal, az Belgium, Csehköztársaság, Franciaország, Németország, Magyarország, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország van egy olyan országcsoport is, amely kijelentette, hogy nem fogják használni ezt eh, az opciót. Ausztria, Horvátország, Dánia, Finnország, Görögország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Portugál, Románia és Svédország. Így néz ki a három országcsoport. Most eh, adok egy percet arra, hogy mindenki megtalálja a saját országát a narancsárga színű országok megengedték az optatot, de korlátozzák a használatát. És ez a egészségügyben van, tehát vagy az egészségügyi dolgozók, vagy a sürgősségi dolgozók képezik a 48 óra alól a kivételt. Ezen kívül megvan az a lehetőség is, hogy a munkavállalók a munkáltató rendelkezésére állnak, nincsenek fizikailag ott, de hogyha hívják őket, akkor bemennek. Tehát ez a készenléti jelenség. A különféle tagállamokban nagyon különféle módon alkalmazzák ezt. Itt meg lehet nézni pontosan, hogy ez hol, milyen formában jelentkezik. Figyelmüket két országra hívnám fel, a Csehköztársaságra és Spanyolországra, hiszen ez a két ország alkalmazza a kivételt az egészségügyben, egészségügyi ellátásban, de ezekben az országokban átmeneti, illetve ideiglenes rendelkezések vannak az opt-out részére. Ez az átmeneti időszak lejárt. Pillanatnyilag vagy Spanyolországban, vagy a Cseh köztársaságban nem létezik már ez az opt -out. A következő kérdés az, hogy mit tudunk az opt-out használatának elterjedéséről 2015-ben. Néhány éve lezajlott az általános vita erről a témáról, és nem tudunk túl sokat arról, hogy milyen mértékben használják ezt az opt nagy-Britannia kivételével, ahol tudományok, a tudományos tanulmányok készültek, még azokban az országokban is, ahol ez általános, még ott sem tudunk túl sokat. Ausztriában készült egy tanulmány, az osztrák orvosi kamara készítette ezt. Itt 2014-ben folytattak interjúkat orvosok körében, és őket kérdezik meg, hogy mennyi túlórát végeztek. És a orvosok heti munkadeje 59 óra volt, és ez 54-re csökkent 2014-re. De ez is nagyon-nagyon a fölött van, ami a munkaidő irányelvben benne van. megkérdezik hogy mennyi időt szeretnének dolgozni. Azt mondták, hogy 42 órát. Ez rendben van, jelentős arányban vannak jelen orvosok, tehát 76%-ban, akik örülnének annak, hogy 25 órára csökkentenék az egyhuzamban folytatott munkát. Tehát elképzelhető, hogy 25 órán a több, többet is dolgoznak egyhuzamban az osztrák orvosok. De nagyon keveset tudunk, annak érdekében, hogy jobbat, jobb benyomást kapjunk, az európai munka időről egy 2010-es statisztikára kell hagyatkoznunk. Itt azt látjuk, hogy mely területen dolgoznak sokáig a munkavállalók. Amit itt látunk, az a három országcsoport, amelyről beszéltem, a kék, ahol általános az opt a narancsárga, ahol korlátozottan alkalmazzák a zöldben pedig nem alkalmazzák. És itt ez azokra a dolgozókra vonatkozik, akik hetente több mint 48 órát dolgoznak. Tehát vagy egy munkahelyen, vagy van egy másik munkahelyük is. Hogyha alaposan megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Románia és Görögország teljesen eltér a többitől. a hosszú munkaidő nem függ össze közvetlenül az opt-out alkalmazásával, vagy nem alkalmazásával. Ez sokkal inkább a munka megszervezésének kérdése. És ez kulturális szempontokkal is összefügg. Tehát ez azt jelenti, hogy a különböző országokban más szokások vannak. Ami a jelen vitákra vonatkozik, amit megállapíthattunk az az, azokon az országokban, amelyek nem engedik meg az optautot, nagyon kevés olyan ország van, ahol ez jelenleg téma. Az első és legfontosabb az osztrák eset. Azért, mert 2015. januárjában, januári, eh, január 1 óta jóvá hagytak egy módosítást az osztrák munkaidő törvényhez, amely megadja lehetőséget az orvosoknak, hogy a 48 óra esetében opt érjenek, vagy pedig, hogy a túlórát maximum heti 60 órásra csökkentsék. Ez pedig megfelelne a 48 órának hosszú távon Ausztriában eh, mm, alapvetően nem akarják az optautót, viszont az egészségügyben ez téma, mégiscsak eh, alkalmazzák az év eleje óta. És pedig ennek a szándéknak az áll a hátterében, hogy szeretnék 20-21 eh, órára csökkenteni. Horvátországban is voltak eszmecserék a munkaidő rugalmas tételéről, a szociális partnerek részvételével, Írország, Görögország és Olaszország esete nagyon érdekes, és ez az Európai Bíróság elé is került, hiszen ezek, ezen országok szabályai nem felelnek meg az európai előírásoknak. Uh, Czech Republic France. a Cseh Köztársaság és Franciaország. Itt ismét nagyon hosszú munkaidő van az egészségügyben, a Cseh Köztársaságot már említettem, a létező szabályok, amelyek 2013-ban megszűntek, nagyon hosszú munkaidőt engedélyeztek, Franciaországban pedig sztrájk is volt tavaly, az egészségügyi dolgozók részéről, akik a nagyon hosszú munkaidő ellen tüntettek, tehát hogy több mint 60 órás munkahét legyen. Tehát, hogyha folytatjuk, és ha szabad néhány záró megjegyzést tennem, mindenek előtt nagyon kevés változást látunk 2010 óta az említett országokon kívül. A legtöbb helyen nem változott a jogi helyzet, tehát nem tudunk sokat arról, hogy milyen országok milyen mértékben használják ezt a lehetőséget, és mi pedig eh, különféle forrásokat próbáltunk megkeresni, megkérdezni, ahonnan ezt az információt beszerezhetjük. Ami itt fontos lenne, az, az lenne, hogy többet tudunk azokról a feltételekről, melyek között alkalmazzák az optautot, de pillanatnyilag sokat nem tudunk erről. Amit tudunk, az az, hogy ennek negatív kihatása van. Of health safety. A munkavédelem tekintetében, tehát a hosszú munkaidő az károsan hathat ki, nem csak az orvosok életminőségére, hanem a paciensek életminőségére is. Tehát nagyon erős a motiváció, hogy az időbeli korlátozásokat bevezessék, hiszen ez a cégek, a dolgozók, a munkavállalók és a paciensek számára is jó lenne. Az biztos, hogy több eszmecserére van szükség, nagyon sok kérdés megválaszolatlan pillanatnyilag. És az egyik például ennek a hatájára vonatkozik, tehát hogy a munkavállaló vonatkozik, vagy a szerződésre. Hiszen, hogyha csak a szerződésre vonatkozik, akkor lehet olyan helyzet, hogy sokkal többet dolgoznak a munkavállalók, mert csak a szerződésben rögzítenek valamit, de ennek a kumulatív hatásait nem. És még egy nagyon fontos téma még a hatóság, az illetékes hatóság, hogy az illetékes hatóságnak megvan-e a lehetősége, hogy az opt-outok használatát, alkalmazását felügyelje hiszen eh, az eh, adatok hiányossága azt mutatja, hogy eh, lehetnek problémák, és mindenképpen egy picit mélyebben is foglalkozni kell a témával. Nagyon fontos lenne egy kicsit utána járni, hogy az optat mögött milyen motiváció van. Hiszen hogyha valaki többet akar dolgozni, akkor legyen lehetősége. De van olyan ország, ahol azért akarnak többet dolgozni, mert alacsonyak a bérek. Tehát a, a tovább dolgozás azt tenni lehetővé, hogy olyan bevételük van, amely fedezi kiadásaikat. Az üzenet az, hogy tovább kell folytatni a kutatást, és mélyebbre kell hatolni a kutatásokban. És végezetül pedig szeretném a DN felhívni a figyelmüket néhány publikációra. Ez a munkaidőre vonatkozik, túlórára, és még eh, vannak projektek is, amelyek nem sokára beindulnak. Tehát ide tartozik egy eh, európai munkakörülmény eh, kutatás 2015-től most indult, és jövőre majd sokkal több adatunk lesz erről a témáról is. Köszönöm szépen figyelmüket. Mr. Cabrita. Köszönöm szépen, Cabrita úr. És akkor most megnyitom a vitát. És Terry Reinkének adom meg a szót, aki elsőnek jelentkezett, aztán Steiner úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönjük ezt a rendkívül érdekes eh, tájékoztatót ez szerintem nagyon fontos, hogy ezt a témát bizottság, szakbizottságként megvitassuk. Néhány kérdésem van, lenne, nagyon érdekesnek tartom. Az egyik az a térkép, amit itt mutatott, az opt-out lehetőséggel. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy rendkívül sokszínű ez a térkép vizsgálták-e azt, hogy az opt-outot a szociális jóléti rendszernek megfelelően hogyan használják? Mert az volt az érzésem, hogy nem igazán láttam kapcsolatot a kettő között, de lehet, hogy ön tudna erről valamit mondani. A másik dolog, hogy vannak-e politikai konklúziók is, amik levonhatóak ebből, hogy az opt out ot a különböző országokban hogyan vitatták meg. A másik kérdés, amit szerettem volna Spanyolországgal és Csehköztársasággal megkérdezni, azt mondták, hogy átmeneti időszakban vannak. Vizsgálták-e azt, hogy milyen stratégiákat alkalmaznak, például esetleg az egészségügyi ágazatban, és mennyire sikeresek ezek a stratégiák? illetve a más országokban milyen stratégiák vannak, és melyek, amelyek működnek. És utána lenne még egy kérdésem az ágazati megállapodásokkal kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy a leggyakrabban az egészségügyi ágazatban veszik ki a illetve korlátozottan alkalmazzák az opt-outot. Vannak esetleg más ágazatok is, amelyeknek már jelezték, és ott hogyan foglalkoznak az ember az országokban az ágazati szerződések, megállapodások hogyan működnek. És végezetül megint csak az egész, miért az egészségügyi ágazat az egyik legfontosabb, vizsgálódtak-e a tekintetben, hogy a női és férfi munkaerőt hogyanre hogyan hat az opt-out, illetve különbözőképpen hat -e rájuk, mert azt is tudjuk, hogy az egészségügyi ágazatban nagyon sok a női munkaerő, és lehet, hogy érdemes lenne az is jobban megnézni, hogy a nőket, férfiakat mennyiben érinti ez különböző módon. Steinuk asszony következik. Igen, köszönöm. Nagyon hasznos volt ez az információ, és fontos a vitánk szempontjából. Csak egy kérdést tennék fel, semmi köze nincsen ahhoz, amit ön mondott. Először is, hogy a jelen irányelv tekintetében az Európai Bíróság ítéletei hogyan viszonyulnak, hiszen a bíróság ítéletei alapján ezt a tagállamokban át kell ültetni. Hiszen itt tovább vezető Szabályok is vannak európai szinten. Látjuk a kihatásokat is, amelyek a hosszabb munkaidőből erednek. Tehát, hogyha megnézzük az egészségüket, akkor azt látjuk, hogy nem csak a dolgozókat, a munkavállalókat érintik a hosszú munkaórák, hanem a pacienseket. Nem gondolja úgy, hogy a munkavállalók védelmében nem lenne több, több, szükség több szabályzásra? Tehát mondjuk nem tudom, hogyha egy orvos 52 órát dolgozik egyhuzamban, akkor én nem, nem igazán tudom elképzelni, hogy tud, tud még figyelni rám, hogyha mondjuk megoperál. És ez más szakmacsoportokra is vonatkozik, akikre rábízzuk életünket. Nagyon sok megválaszolatlan kérdés van még. Az egyik az opt-out használata. Számomra emögött gazdasági szempontok rejlenek. Szeretnék rákérdezni, hogy az önvélemény szerint más aspektusok is figyelembe vehetők itt? Azt mondta, hogy nagyon különböző módon élnek a tagállamok az opt-out-tal. Tehát vannak olyan információk, adatok arról, hogy nem tartják be itt ezt. Tehát, hogy a munkavállalónak is egyet kell értenie, és így tovább. Tehát, ahogy ez a tagállamokban van. A Tránke hogy már szólt az egyik másik dologról, végzetül pedig osztja azt a véleményt, hogy egy opt-out túl hosszú munkaidőkkel nem ütközik bele az alapjogok kartájába? Az Európai Unió alapjogi kartájába? Thank you. Köszönöm szépen. Basír úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Capriccio úr, a munkát, amit végezett az opt out kapcsolatban a munkaidő irányelv alapján. Az ön jelentésének a következtetései nem megdöbbentőek számomra, illetve a frakcióm tagjai számára. Teljesen világos, hogy nem olyan terület, ahol európai szintű jogszabályozás célszerű, érték életképes vagy kívánatos lenne a tagállamok szerint. Nagyon különbözőek a tagállamok, sokan adtak opt-outot, amikor e, ez elfogadásra került. Ma látjuk még akkor is, hogyha 12 tagállam teljes mértékben betartaná az irányelvet, akkor is legalább a fele a tagállamoknak nem tartaná be ezt. Olyan tagállamokban, ahol pedig időszakos engedélyek lejártak, egyszerűen képtelenek a rendelkezéseket alkalmazni és betartani. Ausztriában, ahol opt-out nincsen, mégsem elégedettek a dolgozók a munkakörülményeikkel. Ha megnézzük a grafikont arról, hogy akik 48 óránál többet dolgoznak hetente, nem azon a tagállamokban voltak, ahol az általános opt alkalmazzák. A legmagasabb arányokat sokkal többet dolgoznak. Ez azt mutatja, mutatja. Ez csak egy megállapítás. Azt vonhatjuk le ebből szerintem nagyon egyértelműen, hogy vannak különböző ágazatok, iparágak, amelyek eh, alkalmazzák, és különben koncentrálódnak ezek a tagállamok között. A probléma, ami eh, az elfogadáskor és már az alkalmazáskor is jelentkezik ebből a rosszul kidolgozott irányelvről, azt mutatja, hogy ez a mindenkitre eh, egy megoldást hozni nem működik mert azt kellene látni, hogy a jogalkotást jobb, hogyha a tagállamokra, a tagállami szinten hagyjuk. Mr. Martin? Hm? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadást, a tájékoztatót, és köszönöm, hogy a dokumentum segítségével fókuszba helyezték ezt a kérdést, és különösen az egészségre gyakorolt hatását. Nyilván vannak, akiket abszolút nem érdekel a munkavállalók egészsége, de azért úgy emlékeztetnék, hogy nem is olyan régen azért, abban a vállalatban, ahol én dolgoztam, láttam olyan dolgozókat, akik egyetértettek, hogy egyre többet dolgozzanak, hogyha hagyták őket. Ha hagyták volna, akkor 30-40 órát is dolgoztak volna egyfolytában. Nem azért, mert annyira imádták a munkájukat, hanem azért, mert pénzkeresetre eh, volt szükségük hát azért eh, ne vesz, vigyázzunk ne, hogy elveszítsük az életet, miközben meg a, megélhetésünket akarjuk megnyerni. Tehát azért itt van eh, szó arra, hogy kellenek korlátok. De miután vannak, akiket nem érdekelne a mások érdekele, itt beszélnék a, nagyon egyértelműen mutatja a számadataival a dokumentumában, hogy azon országok, amelyek a kivételi záradékot alkalmazzák, nem feltétlenül azok, amelyeknél a legjobb a termelékenység és a legjobb a versenyképesség. Nagyon jól bemutatta, hogy semmiféle korreláció nincsen a munkaidő, a versenyképesség és a termelékenység termékenység között. És ezt megerősítem, mert éppen most készítek az európai ipar jövőjéről egy tanulmányt, és nyolc különböző országot látogattam meg, és különböző iparágakat is. Vannak, akik lehet, hogy nem fogják elhinni, de a legkevesebbet dolgozó iparágak a legproduktívabbak és a legtermelékenyebbek, például Észak-Európában, Németországban, néhány Franciaországban, néhány nagyvállalatos spanyol vagy belga vállalatra gondolok.

Miért? Azért, mert ezek olyan vállalatok, amelyek nagyon sokat fektettek be a termelőeszközbe, és nagyon sokat fektettek be a munkakörülményekbe is. És az a dolgozó, akivel jól bánnak, aki nagyon jó körülmények között dolgozik, az sokkal termelékenyebb lesz. Tehát azért itt vigyázzunk a klisékre, amiket szeretnének velünk itten elfogadtatni. Juttának mondtam az előbb, mert volt szerencsém abban is, hogy én is sajnos beteg voltam, és a sürgősségi ellátásra kellett mennem Franciaországban, amit említett, és ö, egészségügyi tempon, szempontból a ö, sürgősségi orvosok egyszerűen végeérhetetlen napokat dolgoznak. Hogyha 23 órakor vasárnap este egy francia kórházba bekerülnek a ö, sürgősségi osztályra, nem szívesen örül az orvosnak, nem azért, mert nem ért hozzá, hanem azért, mert már azt se tudja, hogy hol áll a feje a fáradtságtól. Tehát két dolgot szeretnék itt megjegyezni. Vigyázat a ö, dolgozók egészségére, és semmi összefüggés, korreláció nincsen a munkaidő, a termelékenység és a ö, versenyképesség és a termelékenység között. Köszönöm. Köszönöm, Cube asszony. Köszönöm szépen. A szakbizottságot arról szeretném tájékoztatni, hogy e témában e, egy vitát e, szerveztünk nemrégiben. Ez azért érdekes, mert nem tudjuk, hogy a jelenlegi irányelvnek mi is a jövője. Az rendelkezésre álló információ alapján arra jutottunk, hogy a jelenleg hatályban lévő irányelv olyan feltételeket tartalmaz, amelyek aláássák a munka feltételeket, illetve az, az egészségügyi viszonyokat a munkahelyeken. Gyakran kényszeríték a munkavállalókat hosszantartó intenzív munkára, ezért az opt-out gyakorlata csak azt szolgálja, hogy ez a gyakorlat fokozódik a pszichoszociális szempontokat és hatásokat is figyelembe kell venni. Időről időre kivételeket tesznek, és nagyon hanyagok a munkahelyi egészségbiztonság szabályai. A kollektív alkofolyamatot, ezeket az elveket fenn kell tartani. Mindezek mögött az elképzelés az, hogy szabályozni kell bizonyos kivételeket az egyes szektorokban, ágazatokban, ezért hozták létre az opt-out lehetőségét, annak biztosítása érdekében, hogy a munkavállalók jobb tárgyalóhelyzetbe kerüljenek. Igazából nem gondoljuk, hogy a kollektív alkun tovább kell menni, vagy annál többre van itt szükség. Volt egy elképzelés, amit felvetettek. Sokan hangsúlyozzák a munka idő csökkentését, miközben ugyanazt a létszámot megtartják a vállalkozások ugyanazzal a fizetéssel csökkentendő ezáltal a munkanélküliséget. A túl nagy számú derogáció oda vezethet, bár nincsenek meg nálam fejből a számok, hogy fennmarad, vagy tovább romlik a jelenlegi szintű munkanélküliség. Nem csak gyakorlati okokból szeretnénk csökkenteni a munkaidőt, hanem azért is, mert történelmi perspektívában azt látjuk, hogy a munkavállalók munkaideje folyamatosan csökken, szabadidejük nő, ez a lényege a civilizációnak. Köszönöm, Leka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni. Az önök ebben a tanulmányban vizsgálták-e, hogy milyen mértékben használják ki az opt-out záradékot a kollektív szerződések esetére? Milyen következtetéseket lehet levonni e tekintetben? Tudom, hogy ez nem volt a, nem ez volt a tanulmányuk témája, de az irányelv gyengeségei is érdekelnének. Tudom, hogy elsősorban az opt foglalkoztak, de lehet, hogy vannak más kényes pontok is az irányelvben. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, és remélem, hogy Kábrita úr röviden meg tudja őket válaszolni. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ennyi kérdést tettek fel, mert ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire érdeklődnek a téma iránt, és mennyire fontos ez a politikai vita szempontjából. Ha azzal kezdjük, hogy a térképet, és nézzük, hogy a szociális jóléti modellek hogyan alkalma, illeszkednek, vagy van-e összefüggés a kettő között, az ipari kapcsolatokat vizsgáltuk, mert a kollektív szerződések kell védhetőek a dolgozók, és a, tehát a kollektív megállapodások módja ez az egyik legfontosabb, és ez az egyik olyan terület, amiben szakértők vagyunk, de valóban lehet, hogy azt is érdemes lenne megnézni, hogy a szociális jóléti séma hogyan függ össze. Lehet, hogy ezt erre a jelentésre már nem kellene, nem tudjuk megcsinálni, de mindenképpen a ö, meg elvégzendő feladatok közé még fel fogom jegyezni. Ami Spanyolországot és a Csehköztársaságot illeti, és az ő helyzetüket és a stratégiákat, hogy hogyan akarják a helyzetet megoldani, amikor a lejárnak Spanyolországban. Még mindig nincsen információnk, hangsúlyoznom kell, hogy a spanyol kapcsolatunkkal tárgyalunk. Amit tudunk a cseh köztársaságról az az, hogy a gyakorlatban a hosszú munkaidők azok mennek, tehát gyakorlatban továbbra is megy az opt-out alkalmazásra, csak illegálisan a minisztériumok és a munkahogyi minisztérium is tudatában van a helyzetnek, hoznak intézkedéseket, hogy megoldják, de bár vannak különböző intézkedések, az emberek ennek ellenére nagyon hosszú időket, például az orvosok, ápolónők nagyon hosszú munkaidővel dolgoznak. Több kérdést is feltettek az ágazati kollektív megállapodásokról, a legtöbb ágazatot, amit említettem, leginkább az egészségügyről volt szó, a többi a sürgősségi ellátás, vagy olyan ágazatok, amelyek nagyon sok ügyeleti időt is követelnek. Ez országonként erősen eltérő, de ez, ez is inkább az egészségügyre, vagy a különböző sürgőségi, például tűzoltóknál, tűzoltók is ugyan hasonló helyzetben vannak, vagy az orvosi, illetve nem orvosi egészségügyi személyzet. A férfiak, nők helyzeteben nagyon jó ötlet, ez is egy olyan kérdés, ami a még megvizsgálandó listára felírtam. Itten a az egész kutatásunkban mindig igyekszünk ezt is vizsgálni, és nyilván itt sem tehetünk kivételt, tehát megnézzük, hogy be lehet-e ide von, venni azt is, hogy ö, még ha nem is teljesen kidolgozott és teljes mértékben. A végrehajtásnak a helyzete, és az, hogyha vannak tanulmányok a munkaidő irányelv végrehajtásáról. Nem a mi szerepünk, ez a szerep az Európai Bizottságra hárul. Az irányelv maga tartalmaz rendelkezéseket, amelyek kimondják, hogy a bizottságnak kell a parlamentet és a tanácsot rendszeresen tájékoztatni arról, hogy az irányelv végrehajtása hogyan áll. Tehát azt mondom, hogy a bizottság most két nagy tanulmányt folytat éppen a végrehajtással kapcsolatban. Meg kell várnunk, és majd ezeket az eredményeket az egészségügyre gyakorolt hatása az opt-outnak, vagy milyen hatása van a paciensre, ez a, az e, millió dolláros kérdés. Milyen mértékben szeretnénk egy ilyen helyzettel tovább élni, ahol 12 vagy 11 ország van, ahol az egészségügyi szolgálat lehetővé teszi, hogy az orvosok és más egészségügyi személyzet olyan ho, sok órát dolgoznak hetente, ami a maximum minimumon jóval túl van. Ez nem magáról a munkaórákról szól ez az irányelv, hanem az egészségügyi hatásokról. És ennek következménye lehet a paciens számára is, az orvos paciensére is, és teljes mértékben egyetértek ezzel. Felhívnám a figyelmet arra, hogy teljesen világos. Vannak olyan országok, ahol a fiatal orvosok, mert ugye a karrierjük elején vannak, több órát akarnak dolgozni, mert szeretnének több tapasztalatot szerezni hetente, és többet akarnak tanulni is, meg többet akarnak keresni is, mert nagyon alacsony a bérők. Tehát itt van egy egyéni szándék is, hogy többet dolgozzanak. A kérdés az az, hogy kiket, ki fogja megvédeni őket saját maguktól, hogy nehogy annyira sokat dolgozzanak, ami már nem működik. Mert ugye ez egy egyéni opt-out is van. Ugye van, amikor a munkáltató alkalmazó opt itt a szociális partner nem feltétlenül érintett a nem megfelelőség, az adatok, a meg nem felelősségről. Szerintem még a bizottság is nagyon szeretné tudni, hogy mindenkit érdekel ez, mert ez az egyik legfontosabb kérdés. Hogy például azt megnézni, hogy a mi szempontunkból, amit eddig látunk, az az, hogy a nemzeti rendelkezések, a végrehajtóási intézkedések az irányelven foglaltak vonatkozásában az az, hogy a gyakorlatban alkalmazzák-e a rendelkezéseket. Erről nem sokat tudunk. Vannak-e a gazdasági okokon kívüli egyéb okok is? Hát egy-kettőt azért fel tudnék sorolni, például a, hogy az előléptetés, hogyha az emberekre nyomást gyakorolnak, hogy dolgozzanak többet vagy jobban, mint mások, akkor azért vállalnak esetleg több munkaórát, mert remélik, hogy előbbre jutnak, és nem feltétlenül gazdasági, lehet gazdasági oka is, de esetleg az elismertség vagy az előléptetés reménye is ösztönözheti ebbe az irányba a dolgozókat. Kérdés, hogy a kartának a megsértése, hát azt hiszem, hogy ezt eh, nem félre kell tennem, mert nem vagyok, inkább nem szeretnék ezzel kapcsolatban semmit sem mondani. az uniós szintű jogszabályok, hogy a jogszabálynak nem kellene a tagállamokra hagyni az opt-out cikk az éppen azt teszi lehetővé, hogy a tagállamok döntsék el, hogy akarják-e alkalmazni, vagy sem. Ha akarják alkalmazni, akkor amikor az elfogadták az irányelvet, akkor illetve hatályba lépett, akkor kellett, hogy szóljanak és jelezzék a bizottságnak, hogy opt-outolnak-e vagy se, és ezt meg is tették ezért, ahogy aztán, hogy hogyan alkalmazzák, az egy másik kérdés. A probléma az az, hogyha lehet, hogy megvannak ugyan a jogszabályok, csak a gyakorlatban éppen nem alkalmazzák. kapcsolat a versenyképességgel, ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem vizsgáltuk, és nagyon őszintén mi ahhoz ragaszkodtunk, amit az irányelv szabályoz mert ugye az egészség és biztonsági szempontból vizsgálta, készült az irányelv. A versenyképesség lehet egy érdekes felvetés, de az egy másik tanulmányt követelne meg. És a hosszú munkaidő milyen hatással van a szolgáltatás minőségére, mert ha csökken a termelékenység a hosszú munkaórák következtében, minél tovább dolgozik valaki, annál alacsonyabb lesz a termelékenysége, annál alacsonyabb szín szintű lesz a szolgáltatásra. Az iparákban is ugyanez. Jó a példa, amit ön mondott az iparból, mert nagyon sok országban ágazati megállapodások vannak, és ott mondják el, hogy 35 vagy 37 órája a munkaidő, és a legtermelékenyebb ágazatokban van ez, tehát nincs közvetlen összefüggés a kettő között, ez igaz és érdekes felvetés a francia orvosok, e, igen, e, érdekes ügy. Nem csak Franciaországban ugyanez van, e, az Egyesült Királyságban és a Cseh Köztársaságban és Írországban is ez folyamatos vita tárgyát képezi. Nyilvánvalóan nem csak Franciaországban van az, hogy az orvosok rengeteget dolgoznak és végezetül, hogyha nem hagytam ki semmilyen kérdést, a kollektív tárgyalás, illetve szerződés kérdése, amit a honfitársam említett, e, valójában olyan valamiről van szó, amit próbálunk vizsgálni, de ebben az esetben a kollektív e, e, megállapodás az az irányelv 18. cikké alá tartozik, amely azt mondja, hogy a kollektív szerződésekkel a szociális partnerek megállapíthat, megállapodhatnak abban, hogy mennyiben térnek el az irányelvtől, de a heti óraszámtól nem és nem a maximálisan ledolgozandó hét vonatkozásában. Tehát az összes többi aspektusból a kollektív szerződésnek nyilvánvalóan van hatása és fontos, de amikor az egyéni opt-outról van szó, akkor az egyén dönti el, hogy hány hetet dolgozik. Mert a papír az azt mondja, hogy a azt mondja, hogy én pedig eh, több mint 48 órát szeretnék dolgozni, ilyen és ilyen okok miatt. Tehát eh, amikor egyéni opt-outról van szó, akkor szerintem ez nem rossz. Nem vagyok ugyan jogász, de hogyha az egyén dönt az opt-out mellett, akkor ezt a, lehetővé teszi az, a nemzeti vagy ágazati megalapodás, vagy vállalati megalapodás. Többet szeretnénk dolgozni, és akkor itt megint csak a, félreteszik a kollektív megalapodást, és a szociális partnerek ebben az esetben kimaradnak, ha ezt mondhatom így. Azt hiszem, hogy mindent megválaszoltam. Very much. Nagyon szépen köszönöm, és úgy gondolom, hogy megkaptuk a kérdéseinkre a megfelelő válaszokat. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne valamit hozzáfűzni. Hogyha így gondolja. Nem? Akkor eléggé nyilvánvaló volt, hogy egy politikailag nagyon érzékeny vita erről az irányelvről nagyon érdekes volt meghallgatni a Eurofund véleményét és számait, és biztos vagyok benne, hogy visszatérünk erre a témára ebben a szakbizottságban az elkövetkezendő években. Ez azt jelenti, hogy az ülésünk véget ért, a következő ülés május 7-én lesz itt Brüsszelben. Köszönöm szépen! a mai aktivitást. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában, és új információkat adott. Köszönöm szépen!